is appalling. We do have, uh, uh, we do have uh, an un. It, it works now. Oh well, here we go. Also, dann kann ich in meiner. Akkor anyelben folytatom. A jelenlegi európai munkanélküliség elfogadhatatlan magasságra rúg, 10% átlagban, és sok államban még magasabb is ennél az átlagnál. Mindenek előtt nagy problémát jelent ez a fiatalok körében, a fiatalok munkanélkülisége, a 25 év alattiak munkanélkülisége 20 százalék. Spanyolországban pedig majdnem 40 százalék, 20 százalék az átlag Európában. Ez mindez oda vezet, hogy a már eleve túlfeszített költségvetéseket még tovább terheli ez, hiszen adóbevételeket nem jelent, a munkanélküliek tömege viszont kiadásokat annál inkább. Európában az Európában működő társadalombiztosítási rendszerek sokat segítettek abban, hogy a válság negatív hatásait kicsit fékezzék, puhítsák, ám hatalmas kihívást jelent az, hogy a társadalmi biztosítási rendszerek jövőjét biztosítsuk az Európai Unión belül. A lass, hosszú távon kell megreformálnunk a munkaerőpiacot és a versenyképességet Európában fenn kell tartani, vagy akár fokozni kell egyes területeken, és mindenek előtt, és ezért örülök annak, hogy Mário Monti itt van, főelodóként közöttünk, mindenek előtt a belső piacot kell tovább erősítenünk, biztosítván azt, hogy az abban rejlő potenciált tényleg teljes mértékben kiaknázzuk. A nemzeti protekcionizmus, hát újra nemzeti kezekbeadás, újraállamosítás elkerülhet lendő, lehet, hogy rövid távon ez ígéretesnek tűnik, ám már középtávon is elmondható, hogy nem a megfelelő utat jelentik. Ugyanakkor hatalmas demográcia változás küszöbén állunk. Mi vagyunk a legöregebb, leggyorsabban öregedő társadalom a világon, Japán mellett talán. Ezért új mutakat kell találnunk a, a egészségügy, a betegellátás, időskori ellátás és az e-health, tehát az elektronikus egészségápolás egészségügy ügyében a társadalom, a szociális kérdés nem csak Európában központi fontos. Obama elnök az országértékelő beszédében tegnap éppen ezeket az aspektusokat emelte ki, mint a legfontosabb feladatokat az ő elnöki ö, munkája hátralévő idejében, és egy munkateremtési programot, egy 30 milliárdos programot is bejelentett. Úgyhogy ezek a problémák nyilvánvalóan ott is érzékelhetőek, nem az a Államokban. A mai ülés napirendjét megkapták, kiegészítésre vonatkozó kérés nem jött hozzám. Most, hogy működik a technika is már, és a tolmácsolás 17 nyelven folyik, mindenki hallgathatja a anya vagy a kedvenc nyelvét. Úgyhogy kezdjük az első napirendi pontunkkal is mindjárt. Nagy öröm számunkra, hogy ma Mário Montit üdvözölhetjük körünkben, mint első előadónkat. Monti úr a nagyon-nagyon híres Bokoni egyetemet vezeti, korábban az Európai Unió biztosa volt a belső piacért, a pénzügyi szolgáltatásokért, korm, ö, adóügyekért és versenyképességért felelős biztos ként működött, mindig is a belső piac bajnoka volt, illetve az Európai Unió globális kihívásra való válaszadási képességének bajnoka. Barózó, nem véletlenül kérte fel Barózó bizottsági elnök arra, hogy legyen részt a belső piac felülvizsgálatában, és dolgozom ki javaslatokat arra nézve, és hogyan lehet a belső piac potenciáját még jobban kiaknázni. Monti úr, öné a szó. Thank you very much, Mr. Chairman, for inviting me and for your introductory uh, words. I, um... Köszönöm, elnök úr, köszönöm a kedves bemutató szavakat, és szeretnék gratulálni az Európai Parlamentnek először is azért, hogy létrejött ez a bizottság. Önnek is gratulálnék, elnök úr, a jelentéstevőnek is, Pervans Berez asszonynak és a szakbizottság tagjainak, hiszen úgy látom, hogy az eddigi munkájuk rendkívül jól sikerült, illetve a terveik is nagyon komolyak. Lehet, hogy ennek a szakbizottságnak nincs jogszabályi alkotó lehetősége, de nagyon komoly politikai, illetve intellektuális erőt, hatalmat jelent ez, sokat segíthet abban Európának, hogy kilábaljunk a válságból. Ez a mai meghallgatás a válság szociális következményeiről, hatásairól szól. Két panel fog ma önökhöz beszédeket intézni, és a két panel hat szakértője mint nagyon komoly múltal rendelkezik ö, szociális kérdésekben. Jó magamról ezt, én magamról ezt nem mondhatom el. Talán azért hívtak ma meg mégis, mert a piaci integrációs folyamatokkal foglalkoztam már Európában, és attól a nap, naptól kezdve, hogy 94-ben biztosi meghallgatáson vettem részt, mindig is a piaci integráció, a piaci integrációt mindig is a szociális piacgazdaság keretében láttam. Ez akkoriban még nem volt divatos. A válságot tehát szociális dimenziójában vizsgáljuk, illetve én arra is szeretnék rávilágítani, hogy a piaci integrációs folyamatokkal hogyan van ez összefüggésben. Dióhéjban az lenne a véleményem, vagy a nézetem, hogy a válságnak nem csak a gazdaságra, illetve a társadalomra nézve vannak súlyos következményei, nem is beszélve a pénzügyi piacról, hanem az integrációra, illetve a belső piacra is rendkívül rossz hatással van. Ugyanakkor, hogyha intellektuálisan megfelelően kezeljük ezt a válságot, és ebben önöknek nagyon komoly szerepe van, akkor a válság lehetőséget is teremthet arra, hogy kiegyensúlyozottabban elfogadhatóbban működjön a piaci integrációs folyamat Európában. Tehát, hogyha proaktívan sikerül kikerülnünk ebből a válságból, akkor az integráció versenyképesebb lehet a Lisszaboni szerződés explicit céljaival, ezzel összeegyeztethetőbb lehet, tehát arról van szó, hogy az Európai Unió legyen versenyképes szociális gazdaság. A Lisszaboni szerződés szerint, illetve a Lisszaboni stratégia szerint rendkívül versenyképes szociális piacá kell alakulnia Európának. Kérdésem, hogy Európa lehet szociális piacgazdaság? Az őszinte válasz, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hogyan lehet a szociális piacgazdaságot integrált európai szinten kezelni. Ez megoldható, tehát ter, ö, nemzeti szinten igenis létre lehet hozni ö, ezt a Freiburgi iskola Ludwig Erhardt is azt mutatják, hogy nemzeti szinten nagyon is létrehozható a szociális piacgazdaság, és ez nagyon versenyképes is lehet. De elmondhatjuk, hogy azt is tudjuk, hogy európai integrált szinten ezt hogyan kell megtenni? Hogyan kell ezt létrehozni? Azt gondolom, hogy magasabb arányú szociális piacgazdaságra van szükség az Európai Unióban. Ez viszont ellene szól a piacgazdas, piaci integrációnak, és ezzel kevésbé, kevésbé lesz versenyképes a gazdaság. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly, szinte filozófiai kérdés. Úgy látom, hogy az Európai Unió a tagállamaitól nagyon sokat kapott, sok tapasztalatot, tudást, és Franciaország és Németország erőteljes segítségével, de ne felejtsük el Olaszországot és a többi alapító országot, Nos, az országok fokozatos belépésével a létező, tagállamokban létező ö, szociális gazdaság egyes elemeit fokozatosan magáivá tette az Európai Unió, és ez már a romai szerződésben is megnyilvánult, de is, nem is beszélve a szél és acél közösség megalakulásáról. A költségvetési fegyelem is fontos része a szociális piacgazdaságnak, a független központi bank, az alacsony inflációs ráta, ez a Maastrichti szerződ, ezt a Maastrichti szerződés hozta el Európának. Tehát nagyon fontos az, hogy a teljes gazdaság erre alapuljon, de az a kérdés, hogy mi a különbség, a, mi a kapcsolat a szociális piacgazdaság és a integráció, piacintegráció között. Azt gondolom, hogy a szociális szakértők jobban tudják, mint én, hogy az a furcsa helyzet állt elő Európában, hogy, hogy európai szinten kezeljük a piaci integrációt, ami pedig a szociális hatásokat illeti, ezeket, a szociális kérdéseket, ezekről leginkább nemzeti szinten, tagállami szinten döntenek. Kérdés, hogy az integrációt amit szerintem folytatni kell, hogyan tudjuk összeegyeztetni a szociális piacgazdasággal, a szociális Európával. Csinálom én ügyjátodik. Sok preferencia hagyomány működik. Szerintem társadalmi és elosztási döntéseket nemzeti szinten kell megtartani. Ugyanakkor mélyen át kell, újra át kell gondolnunk a piaci integráció folyamatát annak érdekében, hogy az ne okozzon olyan negatív mellékhatásokat, melyek a társadalmi, szociális aspektust szabályoknak ártanának, amelyeket nemzeti szinten, tagállami szinten irányoznak elő. Csak egy példát, hogy említsek a e helyt, mely talán nem a legfontosabb, de egyik legellentmondásosabb elem. Azaz, ahelyett, hogy egy harmonizált, felülről irányított közösségi modell jönne létre, ehelyett arra kell törekednünk, hogy elkerüljük azt, hogy ez egyre tökéletesen működő belső piac működése a, az együttműködés teljes hiánya miatt azt hozza létre, hogy egyre inkább növekszik a, a munka elleni ellenérzés, és inkább a tőke és a más mobil tényezőkre helyeződjön a hangsúly, mert hogy ezek húzzák a legtöbb hasznot az adóversenyből, az adórendszerek harmonizációjának hiányából. Mélyen meg vagyok győződve arról, hogyha a piaci integráció, és én rengeteget dolgoztam tíz éven át a belső piac kiépítésén, és annak versenyképessé tételén, illetve hogy megtartsuk versenyképességén, úgyhogy ne várják tőlem, hogy szidalmazom bármiképpen ezt, vagy azt mondanám, hogy engedékenyebb legyen a belső piac szabályozása, és ne legyen erőteljes az belső piac szerkezete. Ám, ha az egész európai projekt nem, megfe- nem gondoskodik megfelelően a társadalmi kihatásokról, hogyha kidobjuk az európai építkezés ablakán ezt az elemet, akkor azt kell várnunk, hogy a szociális várakozások, az elosztás, a nagy transferektől vonatkozó választások visszamászik, ha kidobjuk az ajtón, visszajön az ablakon. És ez bizony a legtöbb esetben ellene hat majd a piaci integráció gördülékeny folyamatának. Ez van a, tehát az a értelmezési keret, amelyen belül választottam Barózó elnök úrnak, ahogy, ahogy elnök úr is említette, felmerült az a kérdés, hogyan lehet újra indítani a belső piac erősítésének folyamatát. Nagyon nagy segítségemre volt számomra az, hogy önök közül sokan segítségemre voltak az elmúlt hónapok során konzultálhattam a parlamenti frakciókkal, az egyes tematikus szakbizottságokkal, és különösen nagy öröm volt számomra, hogy az önök szakbizottságában ma is megtehetem ezt. Az a nézetem, hogy a belső piac nem volt tárgya megfelelő elégséges figyelemnek és határozottságnak, és a, kísérő politikák fontosságát sem hangsúlyoztuk eléggé. A KOK jelentés, a 2005-ös de KOK jelentés egyik fejezete, amely nem a Lisszaboni szerződéssel, hanem az elsőges, belsőges, egységes piacsal foglalkozott, azt mondta, a belső piac ügyét a tegnap ügyének tekintették, és nem kapott olyan figyelmet, amelyet megérdemelt volna. Ez, de Kok úr szerint, a legnagyobb politikai, szakpolitikai hiba. És ezt 2005-ben mondta, nem 2010-ben. Nos, 2005 óta annak ellenére, hogy nagyon határozott és jó rész sikeres erőfeszítések történtek az Európai Bizottság részéről a belső piac erősítésére, az egyre nagyobb ö, elutasítással találkozott, már a válság előtt is, lássák például a szolgáltatás irányelv sorsát, aztán a válság közben ugye a, a gazdasági nacionalizmus egyre erőteljesebb hívószavára válaszolva, és a válság után is várható ez, hiszen nézzünk szembe ezzel egy főleg liberális piacgazdaság működésével szemben, amely a piaci integráció nyilvánvaló igényét hordozta magával, jelentősen elvesztette vonzerejét, presztízsét és tekintélyét. Ugyan alternatív modell nem jött létre, <clears throat> és hát ez még fontosabbá teszi azt, hogy azt vizsgáljuk, hogyan tudjuk belülről erősíteni a, be, a piacgazdaság erősítését belülről, hogyan tudjuk segíteni egyenként kell kezelni az alapvető aggályokat, miszerint a legtöbb országban lassan lefékeződött, vagy akár elakadt a belső piac építésének folyamata. Ezek olyan agályok, melyekből felmerül a kérdés, hogy vajon az állampolgárok megkapják -e majd a járadékukat, vajon a belső piac nem ártalmasa a szociális integrációnak, nem bünteti a, a, a foglalkoztatást és a gazdasági növekedést, miatt külső, milyen külső hatásai vannak a belső piaci politikának. Mindezek olyan kérdések, amelyekre válaszokat kell találnunk, mert hogy foglalkoztatják a közvéleményt. Szerintem szükség volna egy stratégiára. Két egymás kiegészítő részből, kéne fölálljon ez a stratégia. Ez van a lényege az ajánlásomnak, amit aztán persze sokkal ö, részesebben kifejtek Barozó elnök úrnak. Ez egyik aspektusa tehát a stratégiának olyan kezdeményezésekből kell álljon, amelyek újraindítják a belső piacot, több ilyen kezdeményezésre gondolhatunk, és ugyanilyen fontosságú a komplementer elem, és politikai időzítése is nagyon fontos. A második résznek mi szerint kezdeményezést kéne tenni, hogy, ezt, hogy a, a belső piac indítását elfogadhatóvá tegyük, választadva azokra az aggályokra, amelyeket felsoroltam. Ellenkező esetben a belső piac, annak ellenére, hogy mennyit beszélünk arról, hogy milyen fontos és milyen sok pont támasztja alá, nem fog előrelépni, ha a közvélemény nem, nem tudjuk elfogadtatni. Ebben az összefüggésben úgy hiszem, hogy például a szolgáltatás irányelve, amit említettem, vissza kell lépnünk az egyedi okokra, amiért hát nem nagyon, úgymond nem estek szerelembe ezzel az irányával a közvélemény szereplői, meg a kormányok sem. Meg kell nézni egyenként, hogyan lehet kezelni ezeket, hogyan lehet tovább mélyíteni a szolgáltatási piacokat Európában, mert erre bizony szükség van, hogy meg lehetővé tegyük az integráció a szolgáltatási piacon belüli megvalósulását is. És persze ugyanilyen fontos a Digitális Európa projektje, hogy ez vihe, hogyan vihető tovább, de úgy, hogy közben a fogyasztó védelmi érdekeket is szem előtt tartjuk, és több ilyen területet is említhetnék. Ha a szociális és társadalmi vetületekre és figyelemmel leszünk. Persze itt nagyon élesen ütköző nézetek is érvényesülnek. A szociálpolitikától nem szabad túl harmonizálni Európában, mondják sokan, az adó aspektusokra is figyelemmel. Ugyanakkor szerintem nem szabad félnünk a vitától. Az európai építkezés egyetlen vetülete sem lehet tabu téma. Mindenről beszélni kell, és én bizonyos szerény bizalommal, bizakodással mondom, hogy a 96-ban, 97-ben, mint a belső piaci és adópolitikai biztos, az akkori 15-ök pénzügyminiszterei elé terjesztettem ezen kérdéseket, és együtt tudtam működni úgy, hogy 97. decemberben egyhangú támogatást kapott az adócsomag, mely a megtakarítási irányelv és a, a, a társasági adó alapjának szabályozását szól, és előirányozta, senki sem, egyik ország sem ö, szerette az egész csomagot, de minden ország tagállam talált olyan elemeket a csomagban, amely számára vonzóvá tette az egészet. Ez szélesebb körben belső piaci aspektusokat, szociálpolitikai aspektusokat, adópolitikai aspektusokat is magában foglalt és így az egész csomag elfogadhatóvá vált. Hasonlóképpen kellene most is eljárnunk, úgy vélem, hasonló módszertannal. És tudom, az aggályok gyökere abban rejlik sok esetben, ahogy elnök úr is, meg Beresz elnökasszony is elmondta, hogy hogyan lehet a, a társadalmi ö, ö, biztonság, szociális biztonsági hálót finanszírozni, amikor is egy egy társadalmi krízis és egy, egy államháztartási krízis egyszerre zajlik le. Itt például múlt júniusban a Financial Times egy cikke arról szólt, nem egy, egy, egy ö, egzotikus közgazdász, hanem a finn miniszterelnök, aki egy elég szolid figura, azt mondotta, hogy a kollégájának az Európai Tanácsban, hogy lehet, hogy emelni kell az adókat az elkövetkező években, ha nem akarjuk a, a társadalmaink szociális szolgáltatásait jelentősen csökkenteni. Kérdés, hogy koordinátlanul emeljük az adóinkat, hogy egymással harcolunk közben, olyan lépést téve, melynek célja az volna, hogy egy elfogadható társadalmi biztosítást tartunk fenn, és ekkor, ha nem kornába tesszük, akkor a, a, a mobil tényezők, a gazdaság mobil tényezői húznak ebből hasznot, és a, a munkavállalók, vagy a munkavilága szenvedi meg, ha így tesszük, ha így lépünk. Ezt a kérdés hangzott el tehát, és most, amikor kilábalunk a válságból, és a, ennek költségvetési, államháztartási elemei szükségesé teszik, hogy a koordinációt újra vizsgáljuk. Senki sem akar adóversenybe keveredni Európában. Vannak ennek jelei, ugyan. És ezek nagyon negatívak. Ha az adóversenyt szimmetrikusan lehetne megszervezni, ahogy a termelés egyes tényezőit megszervezték, akkor miért ne, miért ne lehetne ennek teret adni? Ám sajnálatos módon az adóverseny, már amennyire én látom, aszimmetrikusan szokott alakulni, pontosan azt ássa alá, amit támogatni akarunk, a munkavilágot, a munkavállalók helyzetét nevezetesen. Ez volna az a szociális Európa, amely, amelyik szemet húnya felett a jelenség elett, felett? Ugyanakkor ki kell küszöbölnünk a, a piaci integrációt, sújtó hatásokat is ezzel egy időben. És még egy dolog, elnök úr, nem beszéltem a versenypolitikáról még amely azért mindig közel áll a szívemhez, és engedje meg, hogy elmondjam, hogy ez nem feltétlenül a szociális kérdés, de kapcsolódik a válsághoz. Nem tudom, hogy az önök munkájában a politika fontos eleme, de azért felhívom a figyelmüket. Vizsgálják meg a 30-as évek amerikai példáját, az első szakaszát az amerikai politikának, amikor is a az amerikai kormányzat úgy döntött, hogy a trösztelenes törvényeket zárójelbe teszi, és ehelyett mi több államilag szponzorált kartelleket hozott létre az ipar segítésére. A legtöbb gazdaság történés szerint ez hatalmas módon rontotta, súlyosbította a válságot, még tovább erősítette aznak negatív hatásait ez a kormányzati döntés. Tehát a a válság egyáltalán nem ö, ö, teszi szükségesé a versenyelvek sútba dobását, mi több erősíteni kell a versenyszabályokat pont a válság idején. És komoly különbséget kell tennünk. Lehet, hogy a makrogazdasági támogatás, a globális ö, kereslet erősítése hosszabb távon is ö, érvényes marad, de ebből nem szabad automatikusan azt gondolni, hogy a mikrogazdasági támogatások, a, a, a beteg iparágak állami támogatása is hosszú távon fenn kell maradjon. Lehet, hogy itt érzünk kényszel egy-egy ilyen helyzetben, de Schumpetert sem szabad kizárni az építkezés feletti, vagy melletti gondolatokból. Elnök, köszönöm szépen, Monti úr a gondolatait. Most arra kérem képviselőtársaimat, hogy rövid kérdéseket tegyenek fel. Kérem, hogy ne bocsátkozzanak hosszú kommentárokban, hanem lényegre törő kérdésekkel éljenek, egy-egy percet kapnak. Az első kérdező Thomas Mann. Monti úr. Nagyon jól emlékszünk erre, sikeres biztosra. Utalt arra, hogy a harmonizáció ellen volna, mi is így gondoljuk, hogy bizonyos politikák a tagállamok kezében kell, hogy maradjon, de a koordináció és az együttműködés fontos feladat. Európai szinten nem elég ismert az, hogy milyen sikereket értünk el. Az Európai Szociális Alap, az ESZA a legnagyobb alap, és mikrohiteleket is biztosítottunk olyan vállalatoknak, amelyek amúgy nem kaptak volna hitelt. Az Európai Globalizáció alap is a megfelelő csatornákba kell, hogy menjen, tehát meg kell alapítsuk, hogy van európai dimenziója ezeknek a kérdéseknek. Ez ismeretes eléggé? Vagy mindenki azt gondolja, hogy ez csak a tagállamok felelősek ezen kérdésekért, és az európai dimenzió, amely hozzáadott értéket adott, nem eléggé ismeretes. Az egyetemek mit tesznek? Lehetne egy egyetemi platformot létrehozni ezen tájékoztatásoknak a továbbvitelére? I would totally share that perspective. Osztom ezt a képet. Tehát, hogy a társadalmi és az elosztási felosztásokat a tagállamokra kell bízni. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség az együttműködésre, sőt, nagyobb együttműködésre van szükség, vagy konkrét közösségi eszközökre, mint a globalizációs alap. És tökéletesen igaza van, hogy a, az állampolgároknak az ismeretei ezekről az eszközökről minimálisak. Ezért, ahogy ön is mondta, pozitív lépésekre van szükség, hogy Európának ezt a megfelelő minőségi jelenlétét ismertessük. És ezen kívül a politikai vezetőknek nemzeti szinten lehet azt javasolni, hogy inkább fogják be a szájukat, vagy másként szóljanak. Tehát negatív tanácsot is lehetne nekik adni, vagy ilyen jellegű e, tanácsot. Ugyanis a belső piac integrációja területén az EU hatalmas előlépéseket tett, és ezt, ezért vagyunk itt, hogy ezt megtegyük. De szükség van a döntésekre, amelyekben a tagállamoknak a politikai, politikusai is részt vesznek, de ez egyelőre egy nagy probléma. Maradjunk a konzervatívoknál, igen, Majrasszony. Monti, um... Monti úr, osztom azt a nézetét, miszerint a piacgazdaság a társadalmi és szociális kihatásokat is figyelembe kell vegye. És ugyanakkor a társadalmi igazságtalanság egyre nagyobb. A következő kérdésem van. Beszélt az adóversenyről és annak szükséges végéről, hogy emelni kell az adókat. Az Európai Unión belül nagyon különböző viselkedés formák tapasztalhatóak az adó mértékét illetően, más és más megközelítés érvényesül. Ön szerint ténylegesen fel kell venni ezt a kérdést azon államokban, ahol nagyon alacsonyak az adók, nagyon alacsonyak a kiadások is, és nagyon kevés a társadalmi felelősség a kormány részéről illetve azon államokban probléma ez, ahol nagyon magasak az adók és magasak a kiadások. A, ugye, nyilván a vállalatok elhelyezkedése szempontjából az alacsony adók előnyt jelentenek, és a, az iparágak elvándorlását segíti ez, ez vonzóvá teheti az alacsony adórendszereket. Másodszorban, ezzel összefüggésben nem látja a szükségességét annak, hogy a, az adó dömping komoly problémájáról komolyan vitázzunk. Nem csak az EU-n belül, hanem a harmadik országokkal kapcsolatban is. Ezen túl megalapíthatom, hogy nagyon sokféle döntés született a közép, kis és középvállalatok ugyanakkor nem kapnak elég figyelmet, holott ezek a, képezik a gerincét a szociális piacgazdaságnak, nagyon sok munkavállalónak adnak munkát a KKV-k nem kellene erőteljesebb figyelmet szentelni ezeknek, annak, hogy a KKV-t hogyan lehet erőteljesebben támogatni minden gazdaságpolitikai döntés során. Um, I will also try to be... Az adóval kapcsolatban Látjuk, hogy vannak előnyei az adóversenynek, ugyanis ez fegyelmezi a tagállamokat. Ugyanakkor az adódömping problémája, amelyre ön is utalt, egy komoly probléma. Példát szeretnék felhozni. Az új tagállamok között vannak olyan államok, amelyek a vállalati adókat nagyon alacsony vagy nulla szinten tartották ezt a kártyát játszották ki. De a tanács is azért megnézte, hogy ez nem járult-e hozzá az ő adó problémáikhoz. Tehát talán a kelet-közép-európai országok egy kevésbé agresszív adópolitikára is gondolhatnának, hogyha ugyanakkor nagyobb munkaerő mobilitást és szolgálati, szolgálatnyújtási mobilitást élveznének a régi tagállamok irányában. Ez csak egy megoldás például. A Mittelstand kapcsolatban az valóban az európai gazdaságnak a gerince. Egyszerűsítés kell, és versenypolitika ehhez. Ezek most a legfontosabb szavak. Legyünk őszinték, ugyanis a versenypolitika az nem a piaci dzsungel, dzsungel számára van, hanem a monopóliumok, a, a domináns helyzettel való visszaélés elleni harcról van. Most jönnek a szocialisták, két, két kérdéscsoport, ez a Ferreira és aztán Koferáti képviselők. Obrigada. Oh. <laughs> itt vagyok, itt vagyok, Monti úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Monti úrnak is, hogy ellátogatott hozzánk. Véleményem szerint az expozéjából azt tudhatjuk meg, hogy egy válság kitűnő lehetőségeket is hordoz magában. Azt gondolom, hogy felül kell vizsgálnunk az európai építménnyel kapcsolatos filozófiánkat. Meg kell nézni, hogy vannak-e alternatívák, hogyan lehet a belső piacot még szorosabbá vonni. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan vélekedik az Európai Unió külpolitikájáról. Ismételten el kéne gondolkodni ezen. Aztán, ami az adó politikát illeti, ön szerint ezzel kapcsolatban mit lehetne tenni? Aztán horizontális szakpolitikák. Van erre szükség itt az Európai Unióban? Kell erre külön költségvetés? Milyen típusú költségvetés szükséges ehhez? Véleményem szerint ilyen típusú elméleti kihívásokra van szükség, így lehet a válságot megoldani, hiszen ez komoly lehetőségeket rejt magában. Köszönöm szépen, amit tett az európai építményét. Köszönöm. Ritornare al tema della sfida culturale che lei... Köszönöm szépen, említette a kulturális kihívást. Ahogy bizonyan emlékszik rá, a válság legsúlyosabb idején, vagy időszakában az Európai Unió tagállamában mindegyikben gyakorlatilag fölmerült a protekcionizmus ilyen vagy olyan mértékben. Ez nyilván a félelem szülötte volt, az ember, az államok, tagállamok védekezni akartak, de annak is következménye ez, hogy a szabályozott piac nagyon gyenge. Nos, az Európai Bizottság gyakorlatilag magukra hagyta a tagállamokat, egyedül kellett fölvenniuk a e, harcot a válság negatív hatásaival. Hozzátenni még az is, hogy nem csak protekcionizmus merült fel, mint gond, nem csak így léptek fel, vagy szerettek volna fellépni a tagállamok, hanem van itt még egy dolog, és erről gondolom még a mai nap során lesz, lesz szó, hogy ehhez kapcsolódó problémák is fölmerültek, tehát, hogy kevésbé ö, védik a, munkák, a munkahelyeket, a munkavállalókat, illetve a vállalatokat. Itt-ott azt láthatjuk, hogy az adópolitika nem koordinált, hanem éppen ellenkezőleg véletlenszerű, és ez mindenképpen csökkenti az Európai Unió hatékonyságát. Azt láthatjuk tehát, hogy változik a versenyképesség, illetve a, a, arra kéri az elnök a hozzászólót, hogy tegye fel a kérdést, mert nem nagyon van már idő. Tehát azt kérem, azt kérdem, hogy a tanács és a bizottság fellépése nem tesz rosszat a belső piacnak. Eh, to... Hogy Ferre asszony kérdésére válaszoljak. Valóban szükség van arra, hogy újra gondoljuk. Először is említette a külső dimenziót. A tagállami kormányokkal való tárgyalásom is arra mutatott rá, hogy nagyon fontos aspektusa ez a kérdéskörnek. Különösen olyankor, amikor még a, az Egyesült Államok a piacgazdaság fő teherhordozója, vagy fő képviselője is ö, piac szempontból szociális, vagy szocialista intézkedéseket, bár kicsit kaotikus, de mégis szocialista jellegű intézkedéseket vezetett be maga az USA is akkor Európa nem lehet a világon az egyetlen hely, ahol az ortodox piaci elvekhez körömszakadtáig ragaszkodnak. Az integrációs folyamatunk is persze piaci elvekre alapul, ezért hatalmas kár volna, hogyha elvetnénk például az állami támogatások fölötti ellenőrzést egy az egyben, ám mégis az egyre növekvő külső befolyásunkat hatékonyabban kell irányítani, hogy globális, a globális szabálykönyvben is érezhető legyen a mi hatásunk. Aztán kénytelen vagyok tovább gondolkozni az adópolitika kérdésein. Nagyon sok aspektus van az adópolitikának, melyeket magukat vállalatok kérnek és igényelnek, hogy egy eredményesebb, hatékonyabb belső piacon működhessenek. És az állampolgárok szempontjából is nagyon sok adó akadály az emberek mozgását, a, a, a nyugdíjak, nyugdíjak átvitelét, nyugdíjasok szabad mozgását akadályozhatja. Nem szabad a kettőtel túl ellenmondásos legyen, és persze a, a, el kell kerülnünk a, a munkaadók és munkavállalók diszkriminációját, tehát a tőke és a munkavállalók diszkriminációját. És hadd hangsúlyozom azt is, hogy az egymás kiegészítő írásos válaszokban a meghallgatás után Szemeta biztos jelölt is beszélt arról a gondolatról, amely a 97-es adócsomag receptje volt annak idején, hogy magas szintű adópolitikai fórum működjön a pénzügyminiszterek személyes képviselőivel, új politikai lendületet adva a közösségi adópolitika továbbviteleinek. Szerintem ez helyén való, és hogy ez a csoport, ennek a csoportnak az elnöke a bizottság kell legyen, és nem egy soros vagy nem soros tagállami elnökség kéne, hogy vigye ezt a, ezt a munkát. És persze, hogy ezt hogyan lehet szélesebb körben megszervezni, a szó-szó vita tárgya lehetne. Szerintem a válság révén át kell gondolnunk a szerepek kiosztását is. Az én olvasatomban a válság arra sarkal bennünket, hogy egy erőteljesebb központosítását végezzük el néhány feladatnak, például a pénzügyi felügyelet feladatának, és a válság arra is kell, hogy sarkoljon bennünket, hogy tovább menjünk a, az egyes kompetenciák hálózatban való kiosztásának, felelősségi körök hálózatba osztásának. Örülök azoknak a, a devolúciós reformoknak, amelyek 2004-ben játszottak le a versenypolitika területén, a versenypolitikai hálóz, európai hálózat létrejöttével. Ez jól működik. A bizottság továbbra is központi szerepet visz, de a tagállami háló, hálózati hatóságok sokkal nagyobb hatáskört kaptak. Szerintem eladható az, hogy néhány kulcsfunkciót jobban központosítsunk, hogyha Brüsszel ezzel egy időben hajlandó leosztani egyes hatásköröket. Konferát Elnézést kérek, de olaszra váltottam, hogy olaszul válaszoljak a kérdés föltevének, ha még egyáltalán beszélem ezt a kiváló nyelvet, az anyanyelvemet. hát tisztelt képviselő úr, egyetértek a protekcionizmussal kapcsolatos nézeteivel. Ezt említette, hogy a tanács és a bizottság gyakorlatilag magukra hagyták a tagállamokat, hogy egyedül vegyék fel a harcot a válsággal. Szerintem nem egészen így van, hiszen a francia elnökség, illetve a bizottság munkája lehetővé tette azt, hogy a leg szörnyebb részeit a válságnak elkerüljük, tehát azt gondolom, hogy kezelni tudtuk a válságot, így a bizottság és a tanács munkáján keresztül, a legszörnyebb részeket elkerültük, de fölmerül a kérdés, hogy hogy lehet konjunktúra ellenes, hatékony politikát végrehajtani Európában, hogyha csak a közösségi GDP 1%-ával gazdálkodhatunk. Itt az Egyesült Államok megelőz minket. Az ön kulturális politikai háttere azt gondolom, hogy lehetővé teszi, hogy hogy leszögezzem és elmondjam önnek, hogy mindenképpen el kell érni azt, hogy a lehető legtöbben csatlakozzanak az európai piac gazdasághoz, a verseny kultúrájához, és ennek természetesen néha lesznek negatív körülményei, negatív fejleményei, de ezt az alapelvet kell követni. Lezárom a kérdezők listáját, hatan heten jelentkeztek még. Mindenkit arra kérek, hogy egy percben foglalja össze a kérdéset, mert különben teljesen szétesik az egész. Az ALDE részéről jelentkezettek. Senior Monti, a, a szociál arról is beszélt, hogy mi mind a tagállamok hatáskörébe esik a szociálpolitika, de ha tényleg versenyképes belső piacot akarunk létrehozni, akkor átláthatóbb, rugalmasabb munkaerőpiacokra lesz szükség. Új eszközek, mint a Flex Security és ehhez hasonlók bevetésére van a szükség. Ez azonban csak akkor kelhet életre, és akkor hajtható végre, hogyha az állampolgárok tényszerűen érzik és látják, hogy szociális jogaikat is figyelembe veszik, és nem a, az egyes szociális jogok nem vesznek el, amikor az egyik tagállamból a másikba átmegy, és egyetlen tagállam sem szenved hátrányt. Ezzel kapcsolatban kérdezem azt, hogy ezt a diktátumot, mi szerint a tagállamok kezében van a szociálpolitika, nem kéne átgondolnunk. Uh, Mr. Chairman, I... Elnök úr, Valóban egyet értek önnel. Az integráció valóban általánosságban rugalmas piacot, és főként rugalmas munkaerőpiacot igényel. Ön ugyan nem mondta ezt, de azt hiszem, hogy mind a, mind a ketten meggyőződés, mind a kettőnknek meggyőződése, hogy ez az egységes valuta területén történne meg hiszen ez lenne az optimális helyzet, nem pedig a pessimista valuta. És ennek a feltétele, hogy jól működjön a piac. Ez pedig a mobilitást is igényli. És igaza van, hogy ez egy olyan terület, az átruházható jogok, ahol per definíció nem a tagállamok nem léphetnek egyedül, hanem össze kell hangolni ezeket a lépéseket. Azt hiszem, hogyha a gondolataim mentén, tehát, hogy Európa piaci integrációs komponensét megerősítjük, és a szociális és az elosztási aspektusokat óvatosan kezeljük, akkor tulajdonképpen az északi modell irányában lépünk el. Ugyanis ők ragaszkodnak a piaci elvekhez, ugyanakkor a szociális védelmet is tiszteletben tartják. Itt az egy, egy, egyes munkavállalókra gondolnak. Nem hiszem, hogy Európának egyetlen szociális-gazdasági modellre kellene épülnie, de hogyha a piaci integrációt a szociális feladatokkal integrálni akarjuk, akkor azt hiszem, hogy inkább a pólusok, mint az egyenlítő vonz bennünket. Tehát harmadik kérdésoport, Gigolt, De Jong és Bastes képviselők kapják meg a harmadik kérdéskört. Monti úr, öröm önt itt látni. Én meg itt vagyok. Érdekes eszmecserét folytattunk. A szabályozási politikát illetően fontos kiemelnünk még egyszer, hogy külön, világos különbség van az intenzív verseny pártolók között, illetve olyan állam között, amely egységesen szabályoz, magas szinten szabályoz, és szabályozása révén igyekszik a versenyzavarokat elkerülni. Ez logika, logikusan azt jelenti, hogy tudom, nincs értelme ebben a modellben az adóversenynek, meg a nagyon különböző társadalmi standard, szociális standardeknek sincs értelme a belső piacon. A GDP egy jelentős részét szociális célokra adjuk ki, ugyanakkor ehhez adóbevételekre van szükség, és ez mindenki számára kívánatos, mint a szociális piacgazdaság eleme. Kérdésem az, hogy milyen konkrét elemekkel gondoskodnak a felől, hogy a különbségek a, a, a szociális célokra kiadott GDP arányokban való nagy különbség a tagállamokban hogyan csökkenthető? De Jong úr. De Ik eh, ben blij dat uh, iedere keer als ik professor Monti uh, hoor, uh, hij iets specifiek... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy Monti úr ellátogatott ide körünkbe, és amikor Monti úr ide látogat, akkor általában beszámol a munkájáról, nagyon átlátható módon dolgozik, köszönöm ezt neki. Három kérdést szeretnék föltenni. Szociális jogok témájával kapcsolatban. Azt kérdezem professzor úrtól, hogy egyetérte abban, hogy egy jogi, jogi, jogszabályi eszközt kérnek a szakszervezetek, amelynek alapján a különböző szociális jogoknak érvényt szereznek. A második kérdése. A, ö, hogyan látja Monti úr a egészségszolgáltatást, vagy más olyan szolgáltatásokat, amelyek más közszolgáltatásokat. Ezekkel sok gond van Hollandiában, ezek nagyon fontos részét alkotják a gazdaságnak, de nagyon nehezen hoznak, jutnak. De, és a harmadik kérdésem pedig a, a kisvállalkozásokkal kapcsolatos, ugye a kisvállalkozások nehezen jutnak hitelhez, hogyan különbözteti meg a kisebb és a közepvállalatokat Köszönöm. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Monti por mais um. Köszönöm szépen, hogy a következő kérdés feltevő. Először is gratulálnék Mário Monti úrnak, ismételten kiváló módon mutatta be a válsággal kapcsolatos elgondolásait, a belső piacsal kapcsolatos nézeteit, illetve a szociális kérdésekről is beszélt. Én a kis és középvállalkozósággal kapcsolatban tennék fel egy kérdést, ezek nagyon fontos ö, alapját alkotják a válságból való kilábalásnak. Ön szerint, Monti úr, mit lehet tenni annak érdekében, hogy a belső piacon, illetve a világpiacon megerősítsük a kis és középvállalkozások szerepét? Hogyan vélekedik a protekcionizmusról? Hogyan lehet fölvenni a protekcionizmus ellen a harcot? Tudjuk, hogy a protekciózmus nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a szociális struktúrát eh, lerombolja. Aztán, ha globalizált világunkban nem jön lehet létre a szociális piacgazdaság, akkor nem, hogy eltűnne a szegénység, hanem növekszik a szegénység mértéke. Ön hogyan vélekedik erről? Tehát globalizáció kontra szociális piacgazdaság, szegénység, rászorultak olyan emberek, olyan rétegek, akik kiszorulnak a piacról. Hogyan lehet a szociális kirekesztettség és a szegénység ellen harcolni? Negyedik kérdése. A polgárok belső piacról alkotott nézeteit hogyan lehetne megváltoztatni? Hogyan lehetne elérni, hogy pozitívabban vélekedjenek erről? Valamilyen pedagógiai módszerrel? Vagy hogyan lehetne közeledni az európai polgárok felé? Hogyan lehetne elérni, hogy pozitívabban gondoljanak, gondolkodjanak a belső piacról? Köszönöm. Um, Mr. Giggle. Giggle úr. Emlékszem a korábbi érdekes beszélgetéseinkre. Az ön e, jelenléte, még akkor is, hogyha nem szól, azt is jelenti, hogy én az változásról, energiáról egyáltalán nem szóltam. És nem csak önnek, hanem az egész itt lévő közönségnek bocsánat, től, bötrök, bocsánatot kérek ezért. Én ugyanis csendben dolgozom azért, hogy az adozás új megközelítése el ne feledje ezt a nagyon fontos dimenziót. Nos, hogyan lehet az egyenlőtlenséget és a szociális jóléti modelleket megfogni. E, itt most csak megnyithatjuk a vitát, erre e, mélyebbre nyúló eszmecserére lenne szükség, de úgy látom, hogy az adópolitikának a szerepe általánosságban, nem az egyes államokban, e, felülvizsgálatot igényel az elkövetkezendő években. Húsz évig domináns ideológia volt, Én mindig hittem ugyan a piac erényeiben, tehát egy olyan ideológia, ahol az adók rosszak voltak, legalábbis a progresszivitásuk, és még más dolgok is. Emlékszem, hogy 2004-ben, amikor biztos voltam, de már félig kín volt a lábam, akkor felkértek arra, hogy az olasz pénzügyminisztérium vezetését elvállaljam, ugyanis nem e, e, értettem egyet az akkori miniszternek a e, politikájával, a személyi jövedelemadóval kapcsolatban, ugyanis szerintem ez nem volt összeegyezthető az ország költségvetési és szociális helyzetével akkoriban. Tehát meg kell vizsgálni az állam a piac és az egyének közötti kapcsolatot, és ebbe beleillik az adó is, az adódimenzió is. De Jong úr, érdeklődéssel hallgattam a kötelező jogi eszközök bevetését a szociális jogok területén nincsen kézenfekvő válaszom, de azt hiszem, hogy biztosítékokra, méghozzá biztos biztosítékokra van szükség, hogyha a piaci dimenzióban előre akarunk lépni. Az általános érdekű szolgáltatásokat illetően tapasztalattal rendelkezem a, ezen elveknek a megvalósítását illetően, biztos koromban ezt tettem, tehát a drámákat el kell kerülni, a bizottság ugyanis néha egy önkormányzat uszodájában akarja, támad, akar a támogatások nyomára jutni, és és ugyanakkor a bizottságnak az agresszív tendenciáit kritizálják. Tehát az általános érdekű gazdasági szolgáltatások az átmárk határozat után egy olyan csomagot igényelt, amit én összeállítottam Krúz asszony után, és ez valamennyi arányosságot bevezetett. Bastos asszony is a, ö, ö, említette a KKV-kat, hogy hogy lehet megerősíteni őket, hiszen az európai gazdaságnak nagyon fontos részei. Fontos az egységes piacot számukra kedvezőbbé tenni, tehát egyszerűsíteni kell, ugyanakkor a panasz benyújtást és kezelést, gyors kezelést megkönnyíteni a KKV-k és a különböző szövetségeik számára, hiszen láthatjuk azt, hogy nagy vállalatok is megsértik az ő jogaikat. Ön nagyon fontos kérdéseket e, tett fel, és tulajdonképpen receptet kért e, tőlem a szegénység elleni küzdelemre. Remélem lesz erre alkalom, hogy még megbeszéljük. De nagyon pontosan fogalmazta meg. Tehát hogyan lehet a piacgazdaság kiterjesztését megakadályozni, hogy ez ne legyen negatív hatásokkal, nem csak azért, mert a jólét és az elosztás fontos feladatok számunkra, hanem egy szűken vett piacbarát módon is vigyázni kell arra, hogyha figyelni kell arra, hogyha nem foglalkozunk a szociális kérdésekkel, akkor ez visszacsap a piacra is. Aztán az egységes piaccal kapcsolatban a, a Lamassur jelentésre utalt, amelyet a francia köztársaság elnöke nem igazán kedvezően fogadott, ugyanis a végrehajtás az nulla szintet ért el, úgyhogy az EU-ban nekünk is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, Monti úr. Az idő hiánya miatt itt meg kell állnunk, mert akkor már negyed órája várnak ugye a, a többi előadók, és ez nagyon-nagyon csúsznánk, ha nem ezt tenném. ígérem három jelentkezőnek, hogy ők lesznek az elsők a következő kérdezési körben. Mind a három a szociáldemokrata, de a szociáldemokraták adekvát módon képviseltették magukat az első körökben is. Meg ha nem tartják önök magukat a, a, az önökre szabott időhöz, a kérdések feltételekor, te nem is jelentkeztél. Nem látok a listán. Sajnálom. No tehát, a következő panelt kell elkezdenünk, be kell hoznunk ráadásul az időt. Monti úrnak is megígértem, hogy 10 órakor zárjuk ezt a szakaszt, és most negyed 11 van. Azt kell mondanom, hogy nincs kérdésre idő, de egy rövid állásfoglalásra megadom az időt most akkor, ha ragaszkodsz hozzá. Alors, je auprès du... E- Elnézést kérek Monti úrtól csak annyit szeretnék tőle kérni, hogy a következtetésében következetes legyen. Ugyanis, hogyha a belső piac egy szociális harmonizációt nem ér el, akkor nem fog sikerülni. A belső piac logikája alapán, alapján on, ezt a, a kiindulási pontot, tehát hogy a rossz példákat elkerüljük. Roosevelt is 35-ben ugye túl gyorsan indult el. A versenypolitika kapcsán, hogyha nem változtatunk meg semmit a szabályokban, pedig a feltételek a globalizációval nagyon is megváltoztak, akkor ez kihat az állampolgárokra is. A szociális kérdésekben mindenki egyetért Jacques hogy a szociálpolitikának az országok, a tagállamok kezében kell, hogy maradjon. Ugyanakkor nem választhatjuk el a belső piaci logikát, amely európai szinten alakul, és a szociálpolitikákat, amelyek a, a, a, a fizetésből élők közötti versenyre épül. Szeretném megkérni Monti úrtól, hogy merészen lépjen, mert amikor javaslatokat tel, és túl magasra teszi a lécet, akkor, és nincsen mögötte semmi, akkor nem lehet megválasítani. Tehát mind az, ad, mind az adó, mind a szociál, szociális kérdésekkel foglalkozni kell. A, az adókérdésekről már sokat beszéltünk, de kell beszélni a szociális kérdésekről a tagállamok most rövidtávú terveket állítanak fel. Szükség van arra, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, amelyek azt jelentik, hogy ne harmonizáljunk mindent európai szinten, de a szociális kritériumokat integráljuk. Jacques Delors már akkoriban integrálni akart, most eljött már a pillanat, hogy végre ezt megtegyük. Ön három pilléről beszélt a római, a Maastrichti és a Lisszaboni szerződésről. A római szerződésben a versenypolitika volt, a Maastrichtben a stabilitási paktum, a központi bank, és a Lisszaboni szerződés ott mi van? Nos, ezt várjuk öntől. Um, hát nagyon köszönöm. És köszönöm Monti úr, hogy elfogadta meghívásunkat, folytatjuk a ülésünket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 Äh, Folytassuk a munkát. Az első panel munkáját megnyitva három kiváló előadónkat, előadót nyertünk meg erre a célra. A téma felvezetése munkanélküliség és a szociális állam címet viseli. Tony Atkinson a nyitó előadónk, aki a Londoni School of Economics-ban közgazdaságot tanít, több ö, ö, gazdasági tanácsnak tagja volt, a, a francia miniszterelnök tanácsadói, gazdasági tanácsadói szervezetének is tagja volt. A többi, másik kettő előadó, Alice Udrago asszony, aki több éven át dolgozott Afrikában, az ILO képviselőjeként, és egy sor publikáció jelent meg a munkaerőpiac kérdéseit, a gyermekmunka kérdéseit és egyéb kérdéseket feltárva, és végül nem utolsóban Jeremy Smith is vendégünk, aki főtitkár az Európai Régiók és Önkormányzatok Tanácsa főtitkára. Mind a hárman jelentős szakértőik saját területeiknek, az életrajzaikat és a publikációk listáját olvashatják a dossziéban, és megkapták írásban az összefoglalóját az előadásoknak is. Forgassák haszonnal. Először Tony Atkinson kap szót, 12 percet kap, ő mint első előadó, többiek pedig 8-8 percet majd. Kérem önöket is, hogy tartsák magukat a időhatárokhoz, hogy legyen időnk a kérdésekre is. Hmm. Thank you very much uh, for inviting me. Köszönöm szépen a meghívást. Monti úr az imént említette a monopól helyzetet. Én Oxfordban, Cambridgeben és Harvardon is tanítok, az állít a papíron, de a valóság az, hogy csak Oxfordban vagyok professzor. Azt hiszem, hogyha mind a három egyetemen tanítanék, akkor nagyon sok oktatótársam munkáját venném. kapcsolódnék ahhoz, amit Monti úr mondott. Említette, hogy megosztottság van a belső piac, illetve az ehhez kapcsolódó, vagy az ezt támogató ö, szociális intézkedések között a makroökonomi, makrogazdasági kérdésekről szeretnék most beszélni, hiszen ezek mindenképpen elsőbséget érz, élvez a gazdasági kutatásokban. A, gaz, a GDP eséséről, a makrogazdasági egyenetlenség, a kormány eladósodása, és ezek a kérdésekről fogunk beszélni, másrésztől pedig a háztartások eladósodása, a bevételek csökken, csökkenése, jövedelmek csökkenése, foglalkozt, a munkanélküliség, stb. stb. Erről a két dologról fogunk beszélni. Az elmúlt hetekben sok érdekes ülés volt, az egyik a Digi Research volt, a, az egyik szervező, egy másik fórumon pedig a magas államadóságról beszéltünk. Tehát a, nyilván a szociális kérdések és a magas államadóság között van kapcsolat, Elképzelhető, hogy az adóügyi kérdések, vagy adóügyi intézkedések komoly hatással járhatnak a háztartásokra, a családok életére, bevételi jövedelmére. Nagyon örülök annak, annak hogy sorra került erre, sor került erre a mai meghallgatásra. Leegyszerűsítve az imént ismertettem, hogy tágabb makrogazdaságnak mik az elemei, hogyan hatnak, a, hogyan hat a válság ezekre az elemekre. Erről fogunk most beszélni. Láthattuk a válság több részét. Az első az az volt, milyen, az első a pénzügyi része volt ennek, tehát a pénzügyi piac omlott össze. A kormányoknak meg kellett menteni a pénzintézményeket. Aztán következett a második fázisa a válságnak. A gazdaságban láthatók a válság hatását, a munkanélküliség megnövekedett, de nem csak erről van szó, hanem a munkaidő is csökkent, illetve a fizetések is csökkentek, bérek fizetések csökkentek, a megtakarítók hozama pedig csökkent a tőkepiacon, ami a kormányt illeti, a kormányoknak kisebb lett az adóból származó bevétele, és ez megnehezíti munkájukat. Ebben a második fázisban vagyunk most, de az embereket aggasztja, vagy az is aggasztja, hogy mit hoz a jövő, a harmadik fázisban azt gondolom, hogy nagyon súlyos következményeket tapasztalunk majd, az azt hiszem túlmutat majd a parlament jelenlegi mandátumára, illetve a mi életünkön is túlmutat majd. A kormánynak nagyon komoly államháztartási hiányal kell megküzdenie majd, illetve eladósodnak a kormányok. Ezek hosszú távú hatások, tehát ez azoknak nehezíti meg különösen a helyzetét, azoknak a fiataloknak, akik most szeretnének elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és mindenképpen hatással lesz a jelenlegi fiatal munkavállalók jövőbeli keresetére se. Aztán a tőkepiacokon is hosszú távú hatása lesz a válságnak. Azoknak is, akik szeretnének nyugdíjra nyugdíjukra megtakarítani, vagy nyugdíjas korukra megtakarítani. Sajnos nem jár ez a megtakarítás majd olyan hozamokkal, mint gondolták. Most konkrétan a, emberre, személyre lebontva ennek milyen hatása lesz. Az első fontos következmény, amit nem is tüntetek itt fel, de mindenképpen elmondanám, hogy nagyon fontos, hogy hogy alakulnak a GDP adatok. Tegnap jelentek meg az elmúlt negyed év GDP adatai Nagy-Britanniában. Tehát erről sokat tudunk, de azt nem tudjuk, hogy a háztartásokban mi a helyzet. Az Eurostat, Eurostat 2008-as szegénységi küszöbe a 2007-es évről számol be, tehát nagyon távol vagyunk attól, hogy nagyon nehezen nyomot követhető az állam, követhető a, a személyek, a háztartások helyzete, hiszen most 2010-ben 2007-es adatokból kell kiindulnunk. Ha nincsenek friss adataink, akkor két dolgot tehetünk. Ezt itt feltüntettem a dián is. Az egyik az ex-ante kérdésfeltevés, tehát mit tehetünk a szociális védelem értékében, a második pedig az, hogy megnézzük, hogy a múltból milyen tapasztalatokat szerezhetünk. Tehát a múltban hogyan foglalkoztunk a válságokkal. Nos, örülök annak, hogy az OECD és a bizottság egyfajta stressz tesztet javasol a szociális intézmények esetében, tehát terhelési vizsgálatot. Tegyük fel a kérdést, hogy egy ilyen válság milyen hatással van a szociális intézményekre, ezt előzetes ex ante módon is meg lehet tenni. Azt gondolom, hogy nagyon sokféle intézkedéssel kapcsolatban lehetünk reményteljesek, ezek segítenek például a munkanélküli segély, a különböző szociális segélyek, aztán a jövedelem alapú segélyek, vagy azoknak nyújtott segélyek, akik munkanélkülieké váltak, aztán munkahelyi juttatások, ezek már az elmúlt tíz évben nagyon sok tagállamban megjelentek. ezek a, ez a természetükből adódóak ezek a jutatások olyanok, hogyha csökken a illető jövedelme, akkor több jutatást kap, munkahelyi jutatást. Nos, amikor a válságról beszélünk, akkor sokszor elmondjuk, hogy ez nem ugyanolyan válság, mint a 1929-es nagy válság, hiszen jóléti államokat sújt ez a válság, és ez azt gondolom, hogy egyfajta megnyugvás is, hiszen sokszor automatikus szociális segélynyújtásról is beszélünk, a bajba jutottak, hát segítjük. Az elv és a gyakorlat azonban sokszor eltér egymásról, erről szeretnék ma beszélni. Tehát vannak nagyon komoly lyukak a szociális hálóban. Egy nagyon érdekes jelentés született egyszer erről. Az Európai Unió szociális helyzete címmel jelent ez meg 2008-ban. Ezen a táblázaton azt láthatjuk, hogy mi a helyzet a munkanélküliekkel, illetve azt vizsgálom, hogy, vagy vizsgálja ez a tanulmány, hogy 2005-ben kaptak-e a munkanélküliek munkanélküli segélyt, és azt láthatjuk, hogy az EU területén a munkanélküliek egyharmada nem részesült munkanélküli segélyben. Ausztria, vagy Németország esetében ez elég alacsony, a balti országokban elég magas ez az arány, illetve a földtűzi tengernél is. Lehet, hogy a tenger közelsége befolyásolja ezt, nem tudom. Tehát az mutatja ez az ábra, hogy mennyire jut el a munkanélküli rendszer a munkanélküliekhez. Múlt héten a Le Monde így nézett ki, egy millió munkanélküli 2010-től nem juthat munkanélküli segélyhez, hiszen a segélyfizetés időszak végére értek. Nem lesznek már jogosultak. Tehát az ex megközelítésnél ne felejtsük el azt, hogy lesznek olyan emberek, munkanélküliek, akik nem fogják megkapni egész egyszerűen a segélyt, nem lesznek el jogosultak ilyen és olyan okoknál fogva. Most térjük rá az utólagos megközelítésre. Itt az alacsony bevételű személyekről szól ez a táblázat. Jelenleg sokat beszélünk arról is, hogy mi lett a magas bevételű emberekre, vagy személyekkel. A világ most már nem olyan, mint 29-ben. 29-ben azt tapasztaltuk, hogy a magas jövedelműekre volt nagyon súlyos hatással a, a válság. Ha megnézzük a, az utóbbi idő válságait, amelyek a bankszektorból indultak ki, akkor azt láthatjuk, hogy az OECD publikációi alapján a recesszió ö, olyan recesszió volt, ahol a magas jövedelműek helyzete nem, hogy romlott volna, hanem javult. Ez az összes vizsgált országban így volt. Nos, a, ö, meg kell nézni azt, ahogy egy neves ö, közgazdász mondta, ö, hogy a gazdagok más gondolnak arra, hogy mi a szegények problémája, és a szegények arra, hogy mi a gazdagok problémája. Nos, nézzük meg Obama úr tavaly javasolt csomagját. Gyakorlatilag az Egyesült Államok nem ösztönző csomagot hozott létre, hanem a szegénység problémáját célozta meg. Ez az az a legnagyobb ilyen jellegű csomag az Egyesült Államokban a szegénység elleni harc óta. Szeretnék arra utalni, hogy egy nagyon egyszerű érték, egy intézkedéssel, a munkanélküli segély kiterjesztésével léptek fel. Ez azt hiszem a legtöbb Európai Uniós tagállamra is járban is fontos lenne. Sokkal hosszabb az USA-ban a munkanélküli segély jogosultság ideje 26 hét. Nos, nem szeretnék most a GDP csökkenéséről beszélni. Szerintem sokkal fontosabb lenne az, hogy a monitorozó rendszer jobban működjön, hogy pontosan nyomon tudjuk követni, hogy mi a helyzet a háztartásokkal, az emberekkel, illetve mik lesznek a, a munkanélküliség rövid távú következményei, mik lesznek a hosszú távú következmények, hogyan ez, milyen hatással lesznek ezek a problémák a családok életére hosszú távon. Aztán azt kell mondjam, hogy a megoldás a mi kezünkben, illetve talán az örök kezében van. A jövő nagyban attól függ, hogy a tagállamok milyen szakpolitikai lépésekkel állnak elő. Nagyon szépen köszönjük, hogy bevezette ezt a tejön témát. Most átadom a szót eh, Kvedraógó asszonynak. Monsieur le Président de la Commission. Elnök úr, a, a gazdasági válság témájában beszélek itt az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet nevében. Nagyon gyorsan három kérdéssel szeretnék foglalkozni. Először is a válság hatása a reálgazdaságra, utána pedig gyorsan a nagy lépésekről, az ILO és a partnerei mit tettek a válság leküzdésére, és a jövőre is kitekintenénk az Európai Unióval levő partnerségi kapcsolatunk tükrében. Először fontos dolgot említenék, amit gyakran elfelejtenek, amikor a munkahelyek, a foglalkoztatottság válságáról beszélnek, akkor csak a munkanélkülőségről beszélnek, pedig a foglalkoztatottság az csak egy dimenzió, vannak mások is, Például a szociális védelem, az alapvető munkavállalói jogok és a szociális párbeszéd. Amikor ez egyik elem ezek közül hiányzik, akkor nehéz helyzetet teremtünk. Tehát amikor a válságról beszélünk, és a válságnak a foglalkoztatásra tett hatásairól, akkor ezeket az elemeket is figyelembe kell venni. Az ILO-ban ezek olyan elemek, amelyeket nem lehet szétválasztani, amelyek egymással kapcsolatosak, és egy nyilatkozatot is elfogadtak a tagállamok, amely megerősíti a szervezetnek az értékeit. Két nappal azelőtt a Davoszi találkozó keretében az ILO előállt egy anyaggal, és a teremben találnak egy sajtóközleményt, amely ezeket összefoglalja. Néhány számot szeretnék említeni ennek a jelenségnek az illusztrálására. A világban ma 212 millió munkanélküli van. 34 millióval több, mint, a két, mint az előző évben. Az előrejelzések nem rózsásak, ugyanis a fejlődő, fejlett országok és az Európai Unió számára 3 millió munkanélküli növekedésére ö, ö, számítunk 2010-ben. Ezek a számok mit is jelentenek? két dologra emlékeztetnek. Először is, hogy a számok mögött arcok vannak, asszonyok és gyerekek és férfiak, akik egyre inkább elsüllyednek a szegénységben, akik nem tudnak részt venni a javak generációjában. A második jelenség az, hogy figyelnünk kell, és elismerni, hogy az újságokban ugye arról olvasunk, hogy már kezdünk kilábalni a recesszióból, a válságból, de mindig hatalmas szakadék van a válságból való kilábalás és az új munkahelyek teremtése között. Az előjelzések azt mutatják, hogy mielőtt a foglalkoztatottság szintje elérné a válság előttit, az 2013 előtt nem történik meg. Tehát ezekről ne feledkezzünk meg. Azt is tudjuk tapasztalatból, hogy amikor erős szociálvédelmi rendszerek vannak, akkor a szegénység ellen hatékonyan tudnánk harcolni. A Bolsa Familia programra emlékeztetnék Brazíliában, amely 11 ezer tehát családot, tehát 50 ezer embert sikerült a szegénységből kiszakítani. A társadalmi párbeszéd lehetővé teszi azt, hogy részt vegyünk a, a politikai döntésekben és ez nagyon fontos, és ez ezen a párbeszéden keresztül történik meg. Második megjegyzésem az, hogy valóban egy újfajta gondolkodásmódot kellett elindítani, és a problémák vizsgálatának új módját is meg kellett találni. Először is a reál gazdaságra helyeztük a hangsúlyt a munkavállalókra, azelőtt nem ez volt a helyzet. Aztán a a világ, a globális pénzügyi architektúrájának a reformára is szükség van, ezt most már napirenden tartjuk. Aztán azonnal látszott, hogy ehhez a lépések nagy koherenciárája van szükség, azért, hogy ne széttagolt módon cselekedjünk, hanem fogjuk meg egymás kezét, és megfelelő közös válaszokat adjunk a közös problémákra. Egy ilyen globális probléma, mint a gazdasági válság, csak globális válságokkal oldható meg. Ezen kívül a partneri kapcsolatok is nagyon fontosak. Nem akarok most a G20 folyamatra utalni, hiszen az egész súlyával foglalkozott a foglalkoztatátsággal és a reál gazdasággal, amikor a világ a globális válsággal foglalkozott. Ezen kívül egymagában egyetlen hatóság sem tud eredményeket elérni. Az ILO az első olyan szervezet volt, amely világos választ adott a válságra már 2008. novembere óta, és egy csomagot állított össze, és pedig intézkedés, politikai intézkedés csomagot, amely azon országok számára, akik óhajtják, lehetővé teszi, hogy ezeket felhasználják a válságból való kilábalásra. Ez tulajdonképpen egy rugalmas menü, ha úgy tetszik, olyan politikáknak a sora, amelyeket már bizonyos országokban alkalmaztak, és amelyek már bizonyították azt, hogy segítenek a válságból való kilábalásról. Az ILO épp ezért úgy gondolja, hogy ezen szociális intézkedés csomag segítségével, amelyeket a G20 országaiban bevetettek, 11 ezer munkahelyet tudott, tudtunk megőrizni. Aztán a fejlesztés kétfajta megközelítést igényel kell egy globális foglalkoztatási, foglalkoztatottsági paktum. Itt az ILO tagállamai amelyek mind a foglalkoztatottak, mind a, a munkavállalóknak a képviselőit magában foglalja. Egy paktumot, egy megegyezést kell, hogy kössenek, és ezt a különböző intézmények magukévá tették, nem csak a G20, hanem az ENSZ tagállamai is. Ez egy globális kihívás, de ugyanakkor egy egyéni kihívás is, ugyanis az országokhoz, a kormányokhoz fordul, a vállalatokhoz, a munkavállalókhoz. Itt példaként felhozom azt, hogy a, a a vállalatoknak egyszer esetének kell a társadalmi felelősségükkel való eljárást. Vannak már példák arra, amelyek azt mutatják, hogy amikor a munkaadókat és a munkavállalókat bevonják a döntésekbe, akkor azok tudják, hogy milyen döntéseket kell hozni, tudják, hogy mi számít. Ugyanakkor van egy lényeges fenyegetés, és pedig nem szabad hogy az, hogy azt hisszük, hogy már a válságból kilábolunk, azt jelenti, hogy ezeket a rendkívüli intézkedéseket is félre lehet tenni, mert akkor még nehezebb helyzetben találjuk magunkat. Szükség van arra, hogy minden országnak segítsünk, amelyeknek nincsen meg a megfelelő költségvetési és politikai lehetőségei ahhoz, hogy egyedül kilábaljanak a válságból. Végül pedig az Európai Unióval való partneri kapcsolatunk példás elsősorban azért, mert az EU értékei azok az ILO értékei is. Itt most nem akarok részletébe, részletekbe menni, eh, eh, hogy milyen támogatást kapunk az ENSZ-től, eh, vagy a technikai együttműködés szervezeteitől. Csak annyit akarok mondani, hogy a katasztrófát lehet, hogy elkerültük, de azért még vigyáznunk kell, ugyanis, mert ez a válság az embereket érinti, épp ezért nekünk közül, közösen kell ez ellen tenni. Most megadom a szót Smith úrnak. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy a önkor, helyi és területi önkormányzatok nézőpontjából és az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsának nevében, amely tanács 36 ország nemzeti ö, szövetségeit egyesíti, hogy elmondjam álláspontunkat. Mint tudják, az európai önkormányzatok nagyon különböznek méretükben, hatáskörükben, autonómiájukban és a forrásaikban, önálló forrásaikban. Azonban elmondható egyetemlegesen, hogy jelentős szerepet játszanak a munkanélküliek, a hátrányszenvedők, a fogyatékkal élők támogatásában az önkormányzatok, legyenek azok bármely országban, bármilyen méretűek. Tehát kb. 10-től 25 százalékát költik el a GDP-nek az önkormányzatok a legtöbb országban, tehát az állami költségvetés alatti önkormányzati költségvetések ekkora GDP arányjal gazdálkodnak és a tőkeberuházások, a nagy beruházások jelentős részét is önkormányzatok is, önkormányzatok hajtják végre. A helyi zöld beruházások is nagyon fontos szerepet játszanak e tekintetben. Ezen túl az önkormányzatok, akár csak a helyi közösségek nagyon komolyan megszenvedték a gazdasági válságot, és ez hatalmas nyomást gyakorol rájuk, nehezen látják el feladatukat, pontosan akkor, amikor a legfontosabbá váltak ezek a feladatok. Pessimizmus és a jövővel szembeni pessimizmust érzékelhető egy novemberben publikált felmérésben is. Itt van néhány példány ebből a felmérésből. Csak rámutatnék néhány pontjára több mint 70%-a a lakosoknak úgy érezte, hogy rosszabbul él, mint egy éve. Felük úgy gondolta, hogy 2010-ben tovább romlott a helyzet, és csak 10% mondta azt, különösen Skandináviában, hogy jobban élnek. Körülbelül fele a megkérdezetteknek azt mondotta, a önkormányzatoknak, hogy 2010-ben csökkentették kiadásaikat, és a 2011-es kiadásaik pedig befagyásra kerülnek kétharmada az önkormányzatoknak úgy nyilatkozott, hogy jelentősen csökkentek saját forrásaik, és 60%-uk azt mondotta, hogy az állami költségvetésből kisebb részt kapnak az önkormányzatok, mint korábban. Ugyanakkor a közösség igényei növekedtek az önkormányzatokkal szemben. Pet Rót, aki a Német Önkormányzati Szövetség elnöke, Petra Roth asszony nyilatkozott úgy, hogy a helyi adóbevételek 10%-kal csökkentek novemberben, és a iparűzési adó pedig 20%-kal csökkent. Ez persze változik városra városra. Frankfurtban például majdnem 40%-os volt a csökkenés, míg jövőre tovább érezhető lesz a, a költségvetési támogatás csökkenése. Ugyanakkor az önkormányzatok bevételei tovább csökkennek majd, és ezért nem támogatják az adócsökkentéseket. Ugyanakkor az, a társadalmi szociális kiadások egyre növekednek, ami normális egy gazdasági válság idején, és folytathatnám. Nagyon világos pártokon átnyúló álláspont ez, és érzékelhető nem csak Németországban, ahonnan idéztem, hanem mindenhol. Attól tartunk nyilvánvalóan, hogy, hogy az egyre növekvő költségvetési hiány és a költségvetések eladósodása azt jelenti majd, hogy az önkormányzatok bevételei még tovább csökkennek majd, éppen akkor, amikor az önkormányzatokra a legnagyobb feladat hárul majd a munkanélküliek támogatásában. Azt várjuk az önök szakbizottságától, hogy vegyen figyelembe néhány dolgot. Először is azt, hogy a helyi önkormányzatok általában Európában kisebb mozgástérrel bírnak államháztartási és költségvetési dolgokban, mint a nemzeti kormányok. És nagyon sok országban a helyi önkormányzatok nem vehetnek fel hitelt, csak esetleg működési hitelt, de a mozgásterük kisebb, mint, ebben is, mint a pénzügyminisztereknek, vagy mint a nemzeti kormányoknak. Remélem, hogy a szakbizottság ugyanakkor érzékeli a helyi és, és területi önkormányzatok szociális szerepét a, a szegény politikában és a munkanélküliek támogatásában, és az Európai Uniótól és a kormányoktól azt várjuk, hogy támogassák a helyi önkormányzatokat, és azt a célt, hogy ne szenvedjék meg aránytalanul a közkiadások csökkenését az önkormányzatok. Mert egy veszély az ugye, hogy a hogy az állami kormányzatok a decentralizált önkormányzatok rovására takarékoskodnak. Különös tekintettel félünk attól, hogy most, amikor az decentralizáció folyamata pénzügyi és szolgáltatási szinten is elakadóban van, mi több úgy érzékeljük, hogy a központi kormányok visszavesznek bizonyos hatásköröket az önkormányzatoktól, akkor, amikor az Európai Unió történetében először a Lisszaboni szerződés pozitív szerepet ró a helyi és területi önkormányzatokra, erősíteni azok szerepét, a szubszidiatás elvének érvényesítése mentén. Tehát arra kérjük önöket, hogy érveljenek amellett, hogy ne térjenek vissza a hosszú távon, a demokratikus decentralizáció folyamata ne forduljon vissza annál is kevésbé, mert a helyi önkormányzatoknak különösen szüksége van a rugalmasságra a ránk váró feladatok ellátásában a következő években, és a helyi önkormányzatok, amelyek már a múltban is kellett, hogy feleljenek ezen feladatokra, még hatékonyabban kell, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak, és e- ehhez reméljük az Európai Unió támogatását. Mario Monti megjegyzései abszolút érvényesek voltak az általános érvényű szolgáltatásokra, amelyeket az önkormányzatok nyújtanak. Az Európai Bizottság és sok esetben az Európai Bíróság is, amely javította munkáját az elmúlt években, de sokszor meglehetősen különös értelmezését adta a belső piaci szabályok érvényesítésének az általános érvényű vagy egzisztenciális szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyeket önkormányzatok nyújtanak, különösen a, azon kommunális szolgáltatásokra amelyek sok esetben közösen nyújtanak önkormányzatok, és nagyon fontos, hogy ne kelljen versenyezniük a külső piacokkal, hanem hatékonyan tudják megszervezni szolgáltatásaikat, megfelelve az új közbeszerzési szabályoknak is. Monti úr utalt arra, hogy sok esetben még egy önkormányzati úszoda szerény támogatásába is beleavatkozik a bizottság, vizsgálgatja annak helyén való voltát. Fontos, hogy pontosan értelmezzük a szabályokat és törvényeket. E tekintetben ne az önkormányzatok javására, És megőrizzük az önkormányzatok rugalmasságát, autonómiáját, és megvalósítsuk azt a többszintű kormányzást, amelyet a régiók bizottsága irányzott elő és a legutóbbi ülésén. Köszönöm. Most arra kérem képviselőtársamat megint, hogy tegyenek fel kérdéseket, nagyon sokan jelentkeztek. Thomas Mann is ott már kerász az EPP soraiból az első kérdés feltevő. Köszönöm, elnök úr! Udraogó asszonynak teszem fel a kérdést. Joggal utalt arra, hogy a válság még nem múlt el, és az első pozitív jelek nem kielégítőek. Nagyon sokan csúsztak még mindig a szegénység felé, és meg kell akadályoznunk ezeket a folyamatokat. Az én hazámban például olyan állami intézkedéseket vezettek be, melyek a rövidtávú munkaidőt lehetővé teszik, hogy azok, akik a válságban munkát akarnak vállalni, ilyen módon akkor lehetővé tegye ezt, és valamilyen módon foglalkoztatást találjanak. Úgy vélem, nagyon lényegi elem ez, és a, a világszerte megcélzott munkahely paktum gondolatot üdvözlöm. Vannak olyan helyi és regionális szövetségek, amelyek révén fenntarthatóak munkahelyek, és ez a munkavállalók és munkaadók érdekét is szolgálja. A Lisszaboni szerződés december óta érvényben van, ez erősítette a parlamentek, nem csak az EP, hanem a nemzeti parlamentek szerepét is. Azonban az alapjogok kartáját három állam, Csehország, Nagy-Britannia és Lengyelország nem teljesítette. Ön szerint ez csak egy kísérő jelenség, vagy lényegi elemét jelenti az Európai Unió képességnek. Milyen szerepet szán más szóval az alapjogok kartájának? Ott már. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Azt az elemzést és értékelést, amelyet hallhattunk. A szakbizottságunkban persze azzal a problémával szembesülünk, hogy a szakbizottságunk nem csak, az, csak az a feladat, hogy leírja a helyzeteket és a jelenségeket, hanem politikai cselekvéseket is szeretnénk elindítani. Ez is feladatunk. És az összes előadás kapcsán egy olyan határt érzékelek, mely ezen követelmények közül inkább a szociális rendszerek felé fordulnak, és ezek a társadalmi ellátórendszerek, szociális ellátórendszerek nyilvánvalóan tagállami hatáskörbe esnek. Most azonban érvénybe lépett a Lisszaboni szerződés, mely voltak éppen éppen a szociális alapjogok és a szociális piacgazdaság alapkérdéseit veti fel, a teljes körű foglalkoztatás lehetőségét, és a versenyképességet, mint eszköz, és nem mint célt irányozzák elő, de ezeket még nem hajtottuk végre persze. Mik az önök konkrét követelései velünk szemben? Ön, önök szerint hol van többség, több, több, szükség több Európára, és annak érdekében, hogy az önök által helyesen vázolt problémákat meg tudjuk oldani. És önök hol tudják a saját tapasztalataikat arra vonatkozóan, hogy nemzeti kompetenciákat európaivá tegyük, annak érdekében, hogy a közös előnyöket ki tudjuk használni, hol tudják ezeket a tapasztalatokat a rendelkezésünkre bocsájtani. Ott már akkor ez volt a kérdésed? Rendben. Would you like to start? Akkor szeretnék kezdeni? Igen. Én az alapjogi kartára szeretnék elsősorban válaszolni. Nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon fontos eszköz. ezt egy e, néhány nemzetközi munkajogi norma is e, figyelembe veszi. És e, ezen jogok között van egy mechanizmus, amely eh, ellenőrzi ezen eh, normáknak a végrehajtását. És a eh, munkaadók és munkavállalók rendelkeznek azzal a joggal, hogy a szervezet szerveihez forduljanak, hogy ha megsértik ezeket a jogokat. Nyilvánvalóan az ILO-nak nincsen joga, hogy egy országot bíróság elé vigyen, de a morális következmények miatt ezeket javítani lehet. Köszönöm szépen. Szerintem itt a jogi szakpolitikai keretről van szó a helyi és a regionális önkormányzatok számára. Ugyanis a szerződésben világos, hogy a saját szolgálataikról van szó. Mi azt kérjük, hogy az Európai Parlament amit az európai parlamentek is javasoltak, ugyanakkor a bizottság nem foglalkoztak vele hogyha szövetséget alkalmaznak, a, de nem veszélyeztetik a, a piacot, az az ő dolguk. Vannak más kérdések, amelyek az állami támogatásokkal foglalkoznak, ezek technikai kérdések az, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások a Lisszaboni szerződésben biztosítják azt, hogy milyen keretek legyenek, mi ezeket szeretnénk világosabban látni, és egy szeretnénk egy támog, politikai támogatási keretet, hogy demokratikus decentralizáció legyen Európában, ugyanakkor megakadályozni a kockázatos ilyen folyamatokat. Tessék, ön is hozzá szeretne szólni? Nem? Akkor megyünk tovább a kérdések sorával. Gönc képviselő, és aztán Perpans Berez kapnak szót. Köszönöm szépen. Én kifejezetten Atkinson professzor úrtól szeretnék kérdezni elmondta azt, amit egyébként mindannyian érzünk, hogy miközben a GDP-re vonatkozó adataink vannak, munkanélküliségi adataink vannak, sokkal kevesebbet tudunk a tényleges társadalmi következményekről és szociális következményekről. Az az érzése az embernek a, mindennapi tapasztalatai alapján, hogy nőnek a társadalmi különbségek, csökken a, a társadalmi kohézió a tagországok között, tagországokon belül is kell, hogy legyenek nagyon komoly következményei annak, hogyha egy országban a fiatalok 20 vagy akár 40 a munkanélküli, és ezt látjuk is. Professzor úr azzal fejezte be az előadását, hogy a mi kezünkben vannak azok a szakpolitikai döntések, amelyek ezen a helyzeten javítani tudnak. Azt látjuk, hogy a gazdasági mutatók már elkezdtek javulni, ezek a mutatók még feltehetően nem. Érdekelne engem néhány olyan szakpolitikai javaslat a professzor úrnak, nyilván mindenre nem kerülhet sor, amit ő, ő maga úgy látja, hogy javíthatja a helyzetet. Merci, je crois que... Euh... Köszönöm szépen. Pont azt a kérést tették föl, amit én is szeretettem volna tenni. Mi készen vagyunk arra, hogy tegyünk valamit, de mit, mit tegyünk konkrétan? Ön az előadását azzal kezdte, hogy a szakadék a a különböző intellektuális gettók, tehát a pénzügyi és a szociális nem találkoznak, és ki és hogyan szervezi meg ezt a közös munkát. Tehát hogy kell megoldani, hogy a bankoknak a segítése a szociális szempontból is hasznos legyen. Um, these, these are indeed... Nagyon központi fontosságú kérdések ezek. Gönc asszony kérdésére válaszolnék először. Egy anekdotával válaszolnék, amelyet Obama, az Obama csomaggal kapcsolatban tavaly mondottam el egy szemináriumon. Ez egyik volt diákom, aki a Fehérházban dolgozik, az kérde, kapott egy kérdés, hogy csinálj egy, vás, egy shopping listet, egy, egy kívánságlistát, hogy, hogy mit, mit szeretne. Elküldte ezt a listát, és meg is csinálták, végrehajtották. Döbbenetes volt számára, nem is gondolta volna, hogy megvalósul ez. Úgyhogy hasonló szellemben válaszolok a kérdésre, ambiciózus módon. Egy dolgot már aláhúztam, ami kicsi és technikai dolognak tűnik ugyan, de úgy hiszem, hogy a kulcsfontosságú az, hogy milyen munkanélküli biztosítási rendszer működik, és ez kulcs elemekről is szól. Tehát a, a munkavilágából kiszorulók jog, jogosítványairól van szó. Ez a Keynesi gazdaságnak is része volt, hogy a recesszió mélyén is élni kell ezekkel a transferekkel. Ugyanakkor a fiatalokra gyakorolt hatásáról is, hatásról is szólt a kérdése, és egy korábbi kérdés is visszavetett bennünket, hogy, amit a, a, hogy milyen eszközökkel bír az Európai Unió. Szerintem komolyan el kéne gondolkozni az EU-nak a gyermekek garantált jövedelméről. Tehát egy alapjövedelem a gyermekek után, amely egy a jövőbe való beruházás volna, és a legkeményebben érintett társadalmi csoportokat, például az egyedülő szülőket támogathatná, és elérhető volna a jelenlegi keretekben is. Bár nem vagyok az Európai Uniós jogok, jogszabályok tudósa, de ha a tagállamok garantálnak egy ilyen minimum jövedelmet, olyan eszközökkel, melyek nemzeti hatáskörben vannak hogy aztán különféle formát ölthetne ezt tagállamonként ez a minimum jövedelem, ám mindenképpen garantálhatná ezt a minimum jövedelmet az adott ország jövedelmének arányában, százalékában, gyermekek után. Ez jelentős anyagi segítséget nyújtana a családoknak, egyrészt, másrészt meg világos üzenet volna megfogalmazva, hogy Európa milyen irányban szeretné a válságban a, a társadalmi szociális dimenzióját fejleszteni. Ami a pénzügyi ágazat és a bankokra vonatkozó kérdés illeti, én nem vagyok egy bankszakértő ugyan, de úgy gondolom, hogy emögött egy, egy másik alapkérdés áll, hogy hogyan határozzuk meg a jutalmakat az egyes tevékenységi körökre. Nem csak a magasan fizetett bankárokkal van baj, hanem elveszett a, az arány az egyes állások és a, a, a jogosult fizetések között. Igaz, még inkább igaz az angol száz országokra, mint mondjuk a skandináv országokra, de az az egész kérdés, hogy mi az elfogadható különbség, vagy differenciált jövedelemrendszer. Ez igaz mondjuk nem csak a pénzügyi szakemberekre, hanem, hanem egyetemi oktatókra sok országban, nagy, nagyra nyílt a, a fizetési listán a, az alsó meg a felső posztok között a, a, a hely. Amit Monti úr mondott, azt nagyban támogatom. Egy progresszív jövedelem adózás alapvető eleme a modern társadalmainknak, vissza kell térnünk az erőteljesen progresszív jövedelem adókra. Köszönöm, én is kérdést jönnék fel Atkinson professzornak a liberális frakció nevében. Először is a, a gyermekek után fizetett ö, minimum jövedelem nagyon vonzó, ám hazámban nőtt a, a gyermekek utáni kifizetések aránya, és ez nagy vitákkal jár, mert sok kérdeztük, hogy vajon nem, a, vajon nem a, az iszákos apát támogatjuk -e ezzel sok esetben sem, mint a gyermek jövőjét. Tehát egy nagyon kényes, érzékeny téma ez. Ha valóban a gyermekeket támogatná ez biztosított módon, akkor mindenki támogatná. Aztán Európa Európa szerepét vizsgálva feltehető a kérdés. Hogyan, miért jártunk olyan nehezen sikerrel? Miért olyan tehát a flex security és egyéb eszközökben miért olyan nehéz a best practice-eket meghatározni? Mit tehetünk annak érdekében, hogy gyorsan terjesszük ezeket a best practice-eket? Miért olyan nehéz ezt elérni? Köszönöm, nagyon érdekes kérdések ezek ki, kinek a javára ítéljük meg, a, vagy ki, ki részesül igazában a segélyekből. Véleményem szerint kutatásokat kell folytatni, megvizsgálandó, hogy a hogy hogyan változik a háztartások fogyasztása a gyermek gyermekeknek adott támogatás következtében. Ez a családi potlék következtében. És hát az uh, Egyesült Királyságban a tapasztalatok során arra jutottunk, hogy nem az apának, hanem az anyának fogjuk kifizetni ezt a családi pótlékot. Aztán második kérdés. A Lisszaboni agenda egyik következménye a nyílt koordinációs módszer használata a szociális kérdésekben jelenleg tanuljuk ezt még. Ezzel kapcsolatban sok jelentés született szociális kirekesztettség kérdéséről, stb. stb. A tagállamok még ezt tanulják. Én azt szeretném, hogyha valahogy valamiféle rendszert tegyünk a dolgokba. Bizonyos országokban az elmúlt öt évben csökkent a szegénység iráta, más országokban nem. Meg kéne nézni, hogy akik fejlődni tudtak ebben, azok mit tettek ezt. Smith úr. Szerintem ez a szakbizottság azt is lehetne, és ezzel válaszolok Kárasz szúrnak, hogy a bevált gyakorlatok, vagy best practices-ek kicserélését támogassa, ezt is tehetné. Vagy ezt támogatja, Jelenleg ebben a folyamatban a helyi önkormányzatok még nem igazán vesznek részt. A Lisszaboni folyamatoknak ez, folyamatnak ez jót tenne, tehát az Európai Unió költségvetésével kapcsolatban, mindegy, hogy a strukturális alapnak vagy más alapnak hívnak. Tehát ezzel kapcsolatban is meg kell nézni, hogy a helyi vagy regionális önkormányzatok milyen jó tapasztalatokkal rendelkeznek, ezt kell kicserélni. Még ketten jelentkeztek, aztán zárom a listát. Eliza Ferreira és Kalten képviselők. Uh, uh, please indicate whom you would, like, who you would like yeah, to I answer. Yeah, I will. Itt vagyok. Kérem uh, jelezze, hogy kihez intézi a kérdést. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne, az egyiket Edkinson úrnak tenném fel, a másikat pedig Uadrago asszonynak. Edkinson úr. Nagyon fontos dolgokat mondott el, de kérdezném, hogy mi a vélemény a következő kérdésben. A tagállamok más és más helyzetben vannak. Tehát máshogy más intézkedéseket foganasítottak a válság következményeket, más szociális lépéseket tettek. Ezek a lépések, ezek a különbségek összerint nem mélyítik el a szociális különbségeket Európában? Nem lesz ez negatív hatással erre? Kérdésem Vadragó asszonynak. Szerintem az ilo nagyon fontos szerepe van, ami pedig az alapjogi kartát életi, ön említette a morális felelősséget, de kérdésem, hogy a válság hatására nincs közvet, nincs -e közvetlenebb kapcsolat a WTO, illetve az ILO között. Az országok egy, között egyre nagyobb a versenyhelyzet, és ez nem tesz jót a munkakörülményeknek. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Elnök úr, két kérdésem van Atkinson úrhoz. Az első kérdésem az adókonszolidációról szól, és a válság előtti politikára való visszatértésre. Láthatjuk, hogy az Európai Uniós dokumentumok is foglalkoznak ezzel. Nézzük a szociális kritériumokat, amelyek referencia értékek a szociális politikában, amikor beszélünk a fiskális politikáról. A másik kérdésem az, hogy milyen fajta gazdaság lesz, egy gazdaság fellendülés, vagy pedig egy átmenet egy úgyfajta gazdaságra. Az Európai Unió 2020-ra egy olyan gazdaságot akar, amely az új technológiákra épül, környezetbarát, stb. Amikor a szociális határ, hatásokról beszélünk a foglalkoztatásra, akkor az Európai Uniónak bizonyos kérdésekkel foglalkozni kell, amelyek a fiskális eszközöken túlmutatnak, egy olyan fajta foglalkoztatásra, amelyet a különböző tagállamokban be kellene vezetni. Köszönöm szépen, ezek fontos kérdések. Azt hiszem, a különböző tagállamoknak a feladata, az az európai problémáknak a központi részét érinti. Nyilvánvalóan, ahogy beszéltünk már a gyerekeknek a minimális jövedelméről, ez is egy fontos kérdés, de az ön kérdése ennél szélesebb korú körül kérdéseket is felvet, például az európai intézményeknek a szerepe például a szociális alapok és a regionális kohéziós alapoknak a kapcsolata. A tavalyi jelentés ezzel foglalkozott, amikor a kohéziós alapok szerepéről beszéltek, és hogy ezeket hogy lehet szélesebb körű szociális kritériumok alapján felhasználni. A második kérdés Az első kérdésre tulajdonképpen már igen megválaszoltuk volna, hiszen ezt ilyen módon tette föl. Tehát nyilvánvalóan a szociális dimenzióra az igen a válasz. A kérdés az, hogy milyen formában legyen ez. Pont erre akartam utalni. Tehát a közvetkezményekről kell beszélni és még van egy elem, amelyről nem beszéltem, és pedig amikor a szociális hatásról beszélünk, a társadalmi hatásról, az egy vertikális hatás a gazdagok és a szegények között, és a generációk közötti hatásról. És tulajdonképpen nagyon sok kérdésről folytatott vita mögött ez van. Például a a generációk közötti igazságosság, méltányosság. És ilyen kérdések között az adók nagyon fontosak, ugyanis az államadóság az egy nagyon fontos kérdés, de hát ez kinek az adóssága? Az én generációmé, a következő, és a többi? Egy konferenciát szerveztem arról, hogy ezt generációs szempontból kell megoldani. Amikor az adókról beszélünk, akkor figyelembe kell venni a generációkat, hogy az én generációm például több adót fizessene. Hát lehet, hogy ez egy olyan válasz, amelyet nem tudnak elfogadni, tehát hogy például az én generációmnak kellene több adót fizetni. Van megint csak egy történet, az adóhatóságok írtak nekem egy levelet két nappal az konferencia után, hogy most már nem kell nekem bizonyos adókat fizetnem. Nos, a másik kérdés, hogy milyen fajta a gazdaság legyen, arra a válasz az, hogy a, amit jelenleg látunk, az a múltbeli gazdaságváltozásnak az eredménye és vannak olyan kérdések, amelyekre nem tudtam kitérni, a jelenlegi munkanélkülőség kérdései, az az utóbbi tíz évnek a munkaerőpiaci változásainak az eredménye rogalmasabb munkaerőpiac alakult ki, de a biztonsági oldalát azt nem oldottuk meg. Tehát nem statikus a világ, hanem, hanem változik állandóan. A gazdaság is változik, e, egyrészt a globalizáció miatt, és más dolgok miatt is. Tehát ilyen szempontból kell ezt látnunk. Köszönöm szépen, nagyon gyorsan az WTO és az ILO közti kapcsolatot, és még a Bretton Woods-i intézményeket is bele lehetne ebbe a kosárba venni tulajdonképpen kedvezően eh, alakulnak a dolgok, amelynek eredményeként a szociális fejlődés egyre inkább ezen intézmények asztalán szerepel. Állandóan összehangolja most már, hangolják ezek az intézmények eh, a munkájukat, megosztják az információkat, és a gyakorlatban megpróbálják a fellépéseiket összehangolni. Jelenleg is vannak társadalmi védelmi projektek, ahol a Világbankkal és más szervezetekkel együttműködni, például kereskedelmi, foglalkoztatási, foglalkoztatottsági és szociális kérdések területén. A legjobb példa erre az, hogy e, a válság során e, az ENSZ kilenc kezdeményezést indított el, amelyek e, olyan területekkel foglalkozik, amelyeket a válság különösen érintett, például az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem, stb., ahol több olyan projekt van, amelyet a szociális partnerek finanszíroztak, és ezek a különböző hatóságok együttműködnek. Tehát ebből a szempontból hatalmas előrelépést látunk. És amikor jelentéseket állítunk össze, különösen például az, amelyikről beszéltem, a foglalkoztatottságot illetően, akkor ezek a szervezetek együttműködnek, ez azelőtt nem tört meg, tehát a válság segített ebben. Ugyanakkor parlamenti képviselőként önöknek is fontos szerepe van, ugyanis gyakran az egy, intézményeknek együtt kell működni azért, mert a tagállamok ezt kérik tőlük. Tehát azt hiszem, hogy egyre több az esély arra, hogy összetartsanak a, a nézetek a fejlődést illetően, fejlesztést illetően. Köszönöm szépen. Három vendégünknek köszönöm a részvételt, gondolataikat. Nekünk is elég gondolkozni valót adtak. Nagyban tudjuk majd hasznosítani ezt a szakbizottság jövőbeli munkájában. Kérem a második panel tagjait, hogy jöjjenek fel a pulpitusra. Kedves képviselőtársak, akkor most megnyitjuk a második részét e délelőtti meghallgatásunknak, melynek tárgya a demográfiai kihívások és a nyugdíjrendszerek. Három kiváló szakértőt hívtunk meg, nyertünk meg előadóként. Először is Edward Whitehouse, kezdi a sort, aki az OECD-nél e dolgozik, mint vezető közgazdász a szociálpolitikai részlegnél. Aztán Vic Szamek úr következik majd, aki alelnök és a jogi főosztály vezetője a Cseh Morvas Szakszervezeti Szövetség keretében, és Balomon ül ismét egy hölgy, mindig fontosnak tartjuk, hogy legyenek női előadóink. Vialato Csurel asszony Romániából. Mindhárman komoly publikációs listával bírnak, és itt a legfrissebb munkáikat éppen most vehetik majd kézbe, ezen előadások formájában. Megadom a szót most Edward Whitehouse-nak, 8 percben kérem. Uh, thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Egész röviden. Erről a jelentésünkről fogok beszélni, ennek címe uh, nyugdíjak reflektorfényben, ez körülbelül 280 oldal, ezt röviden fogom imlesztetni, bemutatni, aztán van egy egészen rövid, 8 oldalas kis tájékoztató anyagunk, ezt is a figyelmükbe ajánlom. A Financial Times egyszer egy nagyon fontos gondolatot közölt, ez pedig az, hogy a pénzügyi és gazdasági válság mikor fordul szociális válságba. Milyen hatása lesz ez az emberek nyugdíjára? A kiindulási pont, kiindulási alap a pénzügyi válság, mit is történt a nyugdíj megtakarításokkal 2008-ban. Ha megnézzük a, az átlagot, akkor 23%-kal csökkentek a hozamok, a nem súlyozott átlag ennél kicsit kisebb, körülbelül 17,5%. Eh, Írország, Csehország, Írország nagyon komoly veszteségeket szenvedett, Csehországban nem volt ilyen súlyos a helyzet. Aztán vannak olyan országok, ahol a magán nyugdíj alapoknak fontosabb szerepe van a nyugdíj összetételében, ez nyilván komolyabb hatással lesz az emberek nyugdíjára. Aztán a pénzügyi válság, gazdasági válságban fordult, az ábrán az látható, hogy mit, hogyan alakult a munkanélküliség. Monti úr is utalta erre, Jelenleg a költségvetések, a tagállamok költségvetése sokkal alacsonyabb, mert hogy többet adnak, több az ilyen szociális jellegű kiadásuk, illetve nyilván ennek meg lesz a hatása a társadalmi kiadásokra is, szociális kiadásokra, ami pedig a bevételeket illeti, kevesebb az adóból származó bevétel nyilvánvalóan. Azt szeretném elmondani, hogy semmilyen ország, semmilyen nyugdíjrendszer nem függetlenítheti magát a válság hatásaitól, de eltérő hatásai vannak nyilván a válságnak, attól függően, hogy hogyan ö, tevődik össze egy-egy országnak a nyugdíjrendszer. Hát először is azt szeretném elmondani, hogy ahol a nyugdíj bevétel fontos ö, nagy arányban a megtakarításokból áll, ott sokkal súlyosabb a helyzet. Itt ez a locsoló hölgy mellett egy nagyon szép kis ábra látható. Azt mutatja, hogy milyen arányban jelenik meg a magányugdíj alap, illetve a megtakarítások a nyugdíj összetételében. A felső rétegekben láthatjuk az angol országokat, Hollandiát, 40-50 százaléka származik a magányugdíj alapokból a nyugdíjaknak nagyon sok európai állam pedig a, az ábra alján látható. Lengyelország is itt lent van, de Szlovákia, Magyarország is. Ezt sajnos nem tüntették fel itt az ábrán. Nos, ezek olyan országok, ahol kötelező a magánnyugdíj pénztárbeli részvétel. Magyarországon körülbelül egy harmada nyugdíj bevételek egy harmada származik, vagy a nyugdíj egy harmada származik magánnyugdíjpénztárból, Lengyelországban pedig egy ötöde. Aztán az is kérdés, hogy hol fektették be az emberek a nyugdíj alapokat rizikos kérdésekbe. Az első ábrán az látható, hogy 2008-ban milyen, hogy alakultak a reál hozamok, nyilván attól függ, hogy milyen portfóliókat, alakított, portfóliókat alakítottak ki az egyes országokban. Írországban láthatjuk, hogy súlyos a helyzet, másik, a másik véglet pedig Csehország és Mexikó, hogy sokkal kevesebb volt a, a veszteség, azért, mert kötvényekbe fektettek sokszor. Próbáljuk a legfrissebb adatokat bemutatni, de hogy más előttem szólók is elmondták, válság idején nagy gondot jelent az, hogy válság előtti adataink vannak. A helyzet javul, ahogy az ábra, ez az ábra mutatja, körülbelül 3%-os javulás volt 2009 első fél évében a reál befektetések hozamának javulása, és 2009 második felében pedig a, a, a értékpapírpiac tovább, helyzet tovább javult. Nézzük meg a költségvetés alakulását a különböző országokban. A következő ábra ezt mutatja. Olaszország nemzeti jövedelmének 14%-át költi nyugdíjakra, folyamatosan nyomok is térhetjük az országokat. Írországnál ez kb. 3,5-10%, Hollandia, Nagy-Britannia körülbelül 5%-ot fordítanak. Tehát nagyon eltérő az, hogy a költségvetésből, költségvetés mely, mely arányát, mely százalékát fordítják nyugdíj típusú kifizetésekre, és ezek még változhatnak, tehát sokkal nagyobb arány csíphet ki a költségvetésből a nyugdíjak kifizetése. Visszatérnék a nyugdíjrendszer hosszú távú problémáira. A pénzügyi válság elterelte a figyelmüket, és sokkal inkább a rövid távú kérdésekre koncentrálunk, de hát azért a hosszú távú problémák megmaradnak, vagyis hogy öregszik az európai népesség. A legöregebb ország jelenleg Japán, előtte ez Olaszország volt, jelenleg körülbelül az az arány, hogy négy dolgozó jut egy nyugdíjasra. Ez körülbelül 10 múlva 5 vagy 3 1-re változik ez az arány, és 2050-ben minden nyugdíjasra csak két munkaképes vagy munkavállaló korú ember jut. Nyilván ez azt is jelenti, hogy a költségvetésre elég, sokkal nagyobb súlyt fog róni a nyugdíja kifizetése. Az előregedés okozta költségvetési teher körülbelül tízszer akkora, mint a pénzügyi válság okozta a költségvetési teher. Próbálom betartani a időt. Nos, arra a következtetésre jutottunk, hogy az országoknak be kell tartania a reformfolyamatot. Nagyon nehéz volt sok országban elérni a nyugdíjreformot, ezért sajnálatos módon sok országban ezt vissza is fordították elálltak ettől. Az OECD-ben odafigyelünk arra, hogy bizonyos országokban úgy próbálják a munkanélküliségi adatokat kozmetikázni, hogy sok embert korai nyugdíjba vagy előnyugdíjba küldenek, vagy mozgáskorlátozottnak vagy folyatékosnak számítják őket, ez nem követendő út. Oda figyelünk természetesen arra is, hogy hova fektetik be a nyugdíjalapok a pénzüket, ez is lényeges kérdés. A végkövetkeztetésünk pedig az, hogy diversifikálni kell a nyugdíjrendszert, hiszen többféle kockázat fenyegeti a nyugdíjrendszereket, attól függően, hogy milyen összetevők ezek. Elnök, köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Átadom a szót a következő előadónak, Vitzameknek. Thank you very much. Köszönöm szépen. Egy elejnyem van, ugyanis az előttem szólók már sok mindent elmondtak, amit én is akartam. Tehát én most akkor a társadalmi hatásokról beszélek, a, a válság hatásáról a nyugdíjrendszerre. Itt van egy táblázat, amely az időskorban lévő jövedel forrásokat mutatja. Hatalmas különbségeket látunk. A legfontosabb az állami transfer, átcsoportosítás, tehát ez a fő forrása az idősek jövedelmének a kollégák által vezet, említett reformok ezeket az országokat arra kényszerítte, hogy az államiról a magánrendszerekre térjenek át. Miért fenntarthatók és társadalmi és megoldhatók rendszerek. A cseh köztársaságban e, miért ez a helyzet, hogyha megnézik a baloldat, az egy egész e, egyet és az 1,5-öt. A cseh köztársaságban a lakosság 4-5-ének e, nagyon jó jövedelmük van, ezért a politikusok nem akarják a magányugdíjpénztárakba átcsoportosítani ezeket az összegeket. Az előregedés az egy előrejelezhető kockázat, jobban lehet előrejelezni, mint a pénzügyi válságot. Tehát reméljük, hogy sokkal könnyebb lesz számunkra Tehát számunkra ez a felosztó-kirosztó rendszer épp ezért jobb. Tehát a, megváltoztatták a nyugdíjkorhatárt 63-ról 65-re, és a kék vonal azt mutatja, hogy ez a pénzügyi fenntarthatóságra milyen pozitív hatást gyakorolt. A válság hatás hatását a piros vonalon láthatják. Ez a parametrikus változás előtt volt az előrejelzés, és hogyha figyelembe vettük a gazdasági válságnak a hatását. Tehát tehát meg lehet változtatni a felosztó kirovó rendszert, és ez nem okoz problémákat. A kollégák említették az nyugdíj alapok problémáját. Bernard Ebbinghaus karikatúráján azt látják, hogy a magánnyugdíj alapok talán nem működnek olyan jól, mint gondoltuk, hiszen itt koldul valaki, mert a magánnyugdíjpénztára nem jól működött. Michael Sisson tavaly Pozsonyban egy érdekes előadást tartott, a, a válság hatásáról a különböző ö, ö, nyugdíjrendszerekre, de tulajdonképpen az ő következtetései hasonlóak voltak az enyémhez. Láthatjuk, hogy az e, e, különböző közép-kelet-európai nyugdíjrendszerekre milyen hatással volt a gazdasági válság. vannak, amelyek nagyon komoly veszteségeket szenvedtek, és ez a megtakarítások számára katasztrofális. Mert hogyha valaki 55 vagy 59 éves, akkor a szociális hatások katasztrofálisak, az OECD jelentése is erről beszélt, mert a, nyilván a nyugdíja is ö, ö, csökken. Sison úr is sok példát adott erre. Nézzük, hogy milyen szakpolitikai válaszokat tudunk adni különböző válaszokat látunk a, a világ különböző országokban, például, hogy rugalmasságot kell biztosítani a járulék, járadék vásárláskor, aztán a finanszírozási szabályokat, a, a magán ellátás alapú rendszerekre könnyíteni kell, aztán például, hogy a, a magánszámlákról a felosztó kirovó rendszerekre kell áttérni, mint például Argán, Argentinában. Nos, akkor mit láthatunk Európában a Cseh-Morvaj konfederáció számára? A kelet-közép-európát a multinacionálisok, a Világbank, az IMF és más szervezetek arra kényszerítették, hogy a felosztó kirovó rendszernél maradjanak, és a magán nyugdíj rendszerekbe ne fektessenek annyit. Számunkra jobb megoldás, hogyha az állami nyugdíjrendszerbe teszünk pénzt. emlékszem tavalyi OECD vitákra, ahol a felosztó kirovó rendszernek a szociális képességeinek javításáról beszéltek elsősorban. Meggyőződésünk, hogy ez megfelelő ö, ö, forgatókönyv, erős felosztó kirovó rendszerre van szükség, és további hozzájárulásra van szükség. Közép-Kelet-Európában láthatjuk, hogy mennyit fektetnek a magányugdíjpénztárakban. Láthatjuk, hogy a második pillérnél a cseh köztársaságban nulla van. A szlovák eset a második pillért illetően, ahol az emberek átléphettek a magán nyugdíjpénztárakba, láthatjuk, hogy milyen katasztrófát eredményezett a költségvetés számára. Ugyanis egy ilyen változásnak a hatása hatalmas, és nem hiszem, hogy ez Szlovákiában megtörténhet. Ezért a csök ezért a cseh köztársaságban az ilyenfajta átalakítást nem fogják változtatni. Láthatják a legjobb nyugdíjreform forgatókönyvet. Köszönöm szépen. Okay, very good. So thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nagy öröm nekem, hogy szólhatok azon konkrét kérdésekről, amelyek közép-európai országok nyugdíjrendszerével foglalkoznak. Látom, hogy az általam mondandó dolgokat már említették többen, tehát a politikusok számára releváns témák, hogy hogyan lehet például fenntartható rendszert felépíteni egy öregedő társadalomban, ebben a régióban, ezek foglalkoztatnak bennünket. Világos, hogy az európai lakosság jelentős mértékben csökken, az öregedés is olyan aspektus, amely világosan látható a számadatokból is, meg többször beszéltünk is már róla ma is. Az öregedés tekintetében a legtöbb tagállam súlyosan érintett, és Európa, Japán után a világon a leggyorsabban öregedő és legöregebb társadalom a Föld golyón. De nem csak az öregedésről lehet beszélni, hanem nemrég olvastam Orio Giannini úr, az Genfi Szövetség egyik tanulmányát, vannak fiatalodó társadalmak is. Mert hogy a nyugdíjvonulás után nagyon sokan aktívak maradnak, intenzíven dolgoznak. Egy 70-80 éves ember manapság összevethető 15 15-20 éve fiatalabb emberhez mérhető a tevékenysége 100 évvel ezelőtt. Tehát van egy ilyenfajta tendencia is. Mégis egészében a számszerű demográfiai változások drámaiak Európában. Nem csak a, a bevándorlás hatásait kell itt érzékelnünk, és a bevándorlók integrálásának feladatával kell szembenéznünk ennek fényében, hanem azzal a tényel is, hogy nyugdíjba vonulás után nagyon sokan maradnak még aktívak. Hogy mutassak be csak egy román, én román vagyok, és egy romániai példával szeretnék élni. A függőségi arány ami 40 per 1 Európában feleződni fog 2060-ra, 2 az 1-hez arányra, hazámban pedig ez a függőségi arány, ráta drámai mértékű. Az Európai Unió szinten is riasztóak az adatok, de Romániában már 2009-ben is egy, kevesebb, mint egy aktívra jut majd egy nyugdíjas, és 0,6 az egyhez lesz az arány 2015-ben. Úgyhogy drámai ez, és ez bizony a nyugdíjrendszerek reformját is szükségesé teszi, megvilágosá teszi a politikai kockázatokat is. Persze nagy különbségek vannak a régi és új tagállamok között is, a nyugdíjrendszerek és a reformok tekintetében, és ez nagy nyomással lehelyezi a vállalatokat, a, a költségvetéseket, az államokat és magukat az egyéneket is. Ha csak a közép-európai államokat vizsgáljuk, a nyugdíjalapok, mert hogy legtöbben már egy kombinált állami és magán nyugdíjrendszer működik, 2008-ban a hozamok negatívak voltak. Tehát látható, hogy 2008-ban 17%-a kizárik az Egyesült Államokat, a globális rendszer 18% vagy mínusz 18% volt, Közép-Európában az átlag megtérülés valamivel jobb volt, mínusz 13,5%. Persze relatíve volt, csak ez jobb. 2009-ben látható, hogy majdnem minden zöldbe megy át, tehát nulla, nulla fölé, tehát pozitív megtérülések tapaszt, voltak tapasztalhatók 2009-ben minden államban, a térségben, és ha megnézzük a nettó értékek, a, a nettó eszközök arányát a nyugdíjalapokban, akkor 2009 felé növekedés tapasztalható. Ez a beruházások, befektetések megtérülését is, meg a ö, járadékokat is mutatja. Ugyanakkor egy nagyon veszélyes jelenség ölt körben alatt. A kormányok negatív lépései, Közép-Európában nagyon sok ilyen született, van egy mellékletem, amely konkrétan szól ezen tagállamok, közép-európai tagállamok ilyen irány negatív lépéseiről, majd elolvashatják. Nos, ezek függetlenül a nyugdíjalapok működésétől és teljesménytől függetlenül lépték meg ezeket. A, a járadék csökkentések révén, meg a teljes a nyugdíjbefizetések plafonja révén, meg politikai döntések révén is csökkent a nyugdíjalapok teljesítménye. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen kockázatok bizonyultak valósnak a válság idején, a nyugdíjrendszer szempontjából a legrelevánsabbak, ez igaz a magánnyugdíjrendszerekre, meg általában az a nyugdíjrendszerekre is, a politikai kockázat a legnagyobb akadálya a, fent, a fejlődésének és a fenntarthatóságának a nyugdíjrendszereknek a közép-európai régióban. Ez még nagyobb, mint a befektetési kockázat, meg a munka nélküliség problémája, és egyéb gazdasági válságbeli hatások, mindezek eltörpülnek, vagy kisebbek, mint a, a politikai kockázat. Korábban is beszéltünk már a kockázat differenciálás kérdéséről, ezekről most akkor nem beszélnék mélyebben. Fontos azonban felhívni a figyelmet, hogy a diszkrimináció mentesség a spanyol elnökség egy prioritása lesz az Európai Unióban. Fontos az a mi szempontunkból is. A differenciálás nagyon fontos a kockázati kitettség szempontjából is. Több szabály és irányelv érvényes európai szinten az életbiztosítókra vonatkozóan, és a biztosítók mind, mindezt a tagállami szinten is figyelembe kell vegyék. Ha megvizsgáljuk a, vál, a válság a, a biztosítókra és, és a kliensekre vonatkozó hatását, a munkavállalók csökkentése volt a leginkább kitett, és nem. 2008-ban viszont a térség összevetető volt a teljesítmények tekintetében. A versenyképességre is hatása volt mindez, az ügyfeleink elvesztettek bizonyos pénzeket. Be kell látnunk, hogy nem eléggé tájékoztattuk, a kormányok nem eléggé tájékoztatták az állampolgárokat, meg a fogyasztóvédelmi szervezetek sem informálták, meg az ágazat sem tájékoztatta az állampolgárokat a általában a beruházás befektetéseikről, meg, meg a nyugdíjbiztosítókba tett pénzeikről, sorsáról. Ez a jövőbeli prioritások egyike kell legyen, hogy, hogy tájékoztassuk, képezzük a, a közvéleményt, az állampolgárokat. Ezt a témát persze önmagában napokig lehetne taglalni. Összefoglalásként azt mondható el, hogy Közép-Európában a nyugdíjalapok viszonylag jól jöttek ki a válságból, szemben mondjuk más vállalatokkal a térségben, a demográfiai változások hatalmasak, kézzelfoghatóak, és nagy, minden indikátor és számadat, amelyet korábban is említettünk, ugyanarra a következtetésre vezet, hogy a szerkezetváltásra, a struktúrális reformra abszolút szükség van, ez kötelező, hogy egy öregedő társadalomban is, is fennmaradjon a rendszer, és hogy hosszú távú átmenetet tegyünk lehetővé, azért is, mert az aktív lakosság aránya csökkenni fog, ezért a termelékenység növekedésére van szükség a gazdaság növekedésének elősegítésére, és nem csak az EU-ban, az EU, hanem az IMF és az OECD is támogatta, támogatja az érintett államokban a nyugdíjreformot. Az államnyugdíjak persze nem lesznek fenntarthatóak, mindezek fényében, amelyeket előbb említettem, ezért abszolút szükséges az, hogy egy konzisztens reform jöjjön létre, és soha ne lépjünk vissza az elmúlt évek rendszeréhez. A munkanélküliségnek nagyon nagy hatása volt, és persze a költségvetési ö, csökkentések is országról országra változó mértékben, de, de hatására voltak a nyugdíjrendszer szerkezetére. És még egy dolog, amely rendkívüli fontosságú szerintem, bár nyilvánvaló, de hangsúlyoznunk kell és újra elmondanunk, a kormányok rövid távú politikájának negatív hatása a nyugdíjrendszerekre. Jól tudjuk mindannyian, hogy a nyugdíjreform nagyon komoly pénzügyi erőfeszítéseket kíván, és költségvetési korlátokat is feltételez, és minden politikusnak az lenne a feladata, hogy az át, őt megválasztó polgárok és általában az állam a hosszú távú érdekeit tartsa szem előtt. A rövid távú gondolatok és a négy-öt éves ciklusokra vonatkozó korlátozódó gondolkozás nagyon káros. Nem akarok kemény szavakat használni, de mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hogy a politikusoknak a feladata, hogy a társadalom hosszú távú érdekeit tartsák szem előtt, és tanuljanak az adott állam történelméből. A politikai kockázatról teljesen világosan szóltam, azt hiszem, és hogy néhány megoldást is felvázoljak, a fenntartható reformok szükségeséről szóltam, koncentrálni kell a hosszú távú strukturális reformokra. Nyilvánvaló, hogy a, ki kell igazítani a nyugdíjba vonulás korhatárát, és be kell vezetni olyan nyugdíjrendszereket, amelyek kiegészítik a, a főrendszereket, megfelelő adó rendszerbeli változásokkal, nagyon fontosak a képzési és tájékoztatási programok is, és rendkívül fontos, hogy együttműködjenek a szakpolitika politikusai, a szabályozók, az érintettek és a felügyeleti szervek. Európai szinten pedig egy pán-európai rendszert, vagy nézetet kellene kidolgozni a, a rendszer nyugdíjrendszerre vonatkozóan, és ösztönözni kell az emberek mobilitását e tekintetben is. Ennyit szerettem volna elmondani ezen idő alatt, szívesen válaszolok majd kérdéseikre, és van, egy, van anyagomnak egy melléklete, amely adatokkal szolgál arról, hogy a közép-európai államokban a tendenciák nem éppen kedvezőek, a kormányzatok arra törekednek, hogy a nyugdíjrendszerből kipréseljenek pénzt, annak érdekében, hogy rövid távú problémáikat orvosolják, tűzoltó munkát végezzenek. Ez semmiképp sem jó. Elnök, köszönöm. Ervans Beres jelentéstevőnk néhány perc múlva el kell menjen, úgyhogy először ő kap majd szót, és aztán a normál sorrendben tesszük fel a kérdéseket. Köszönöm szépen, köszönjük az előadásokat, amelyek nagyon pontosak voltak. Sörel asszonynak annyit mondanám, hogy a frakciónk a mandátumán túl rövid távon táv, a rövid távon gondolkodókat a pénzügyi e, piacokon nem különösebben tudja elfogadni. E, White House úr, ha megnézem az első táblázatát és a másikat, amit itt mutatok, akkor értem, hogy lehetetlen egyenlet előtt állunk. Az államadóság e, bonyolítja a a nyugdíjrendszereket, de a feltőkésített nyugdíjrendszerek sem megnyugtatóak. Richard Falk nevében, e, e, akinek el kellett mennie, hogyan e, látja a nyugdíj alapok kezelését a jelenlegi válság helyzetben hiszen eléggé spekulatívek. És nem hiszi -e, ahogy Szamek kolléga is jelezte, a nyugdíjrendszernek a második és harmadik pillérét kell megerősíteni, de ez csak olyan irányítású és hosszú távú beruházási eszközökkel lehet, amelyek kritikusak ebből a szempontból. Um, unfortunately, in the brief time that a rövid, a rendelkezésemre álló rövid időben foglalkoztam a beruházási kockázattal. Nyilvánvalóan a nyugdíj beruházásokat azt nem egy év alapján, megtérülés alapján teszik. Ha több évet nézzük, akkor évente 7%-ról beszélünk. És a nyugdíjrendszerek számára megvan egy megfelelő időhorizont. Azon emberek számára, akik nem sokára mennek nyugdíjba, azok számára nehéz megtakarítani, hogy a veszteséget pótálják. Tehát leginkább talán az a megfelelő, hogyha átgondoljuk, hogy milyen módon működjenek a nyugdíjberuházási alapok talán olyan rendszert kellene találni, amely alapján a nyugdíj előtt álló embereknek a pénzével okosan gondolkodnak, tehát nem a részvénypiacra mennek vele. Tehát a nyugdíjrendszerekkel kellene, hogy legyen valamilyen automatikus mechanizmus, ahogy a nyugdíj felé közeledve kevésbé kockázatos befektetések vannak, és közel-kelet-európa egy olyan megoldás felé mozdul, ahol különböző alapok vannak, különböző kockázati jellemzőkkel. Ahogy mondta, a felosztó kirovó rendszer és más rendszerek számára is megvizsgáltuk a kockázatokat, és az a fontos, hogy egy diversifikált, kiegyensúlyozott rendszert hozzunk létre. A jelenleg meglévő magánnyugdíj rendszereket át kell gondolnunk. Más kérdés még a néppárt soraiból? Ott már tiéd a szó. Egy vörös fonál húzódik végig az előadásokon, az, hogy a tévérendszerek és a nyugdíjrendszerek első pillérben vannak, tehát a tagállam hatáskörébe tartoznak, és a tagállamokban nem megfelelően épült ki ez, ez a rendszer és a második és a harmadik pillérnek nem megfelelő a szerepe, nem kiegyensúlyozott a szerepe a nyugdíj tekintetében, és nem egyenlő az állami rendszer felelőssége sem, amely mindegyike eladósodott. És vannak magánrendszerek, amelyek nagyobb veszteségeket szenvedtek el, mert kisebb itt a, a felelősség, megragadható felelősség. És ez a válság hatása is, ám a válság mellett ott van a demográfiai helyzet, meg kell oldanunk ezeket, egyrészt meg kell vizsgálnunk, hogy a rendszereket hogyan tudjuk úgy átalakítani, hogy a demográfiai felemények fényében is tudjuk biztosítani a nyugdíjakat, ez az első lépés. A második pedig meg kell erősítenünk a reformok révén hogy, hogy erősebben kerüljük ki a válságból. Mert, mert a már érezhető kihívásokat tovább fokozta a válság. Ez a nagy kérdés. Európában nem minden tagállamban működik a három pilléres modell. Még Európában sem. Ha magán nyugdíjbiztosítókat reformálni akarjuk, látunk e hogy ezek sem egyformák a tagállamokban. Tehát a második pillér másképp néz ki, mint a harmadik. Nem lehet ugyanazon terheket róni a nyugdíjelem minden rész, minden elemére a nyugdíjrendszernek. A nagy kérdés, mit teszünk annak érdekében, hogy a rendszerek összevethetőek, összehasonlíthatóak legyenek a tagállamokban? Hol tudunk európai megoldásokat kínálni, és fel kell hívni. Nem szabad a az első pillérben a tagállamokat felelősségében magukra hagyni, és csak a második, harmadik pillérben beavatkozni. Mit tudunk a jogi keretek átalakításával tenni európai szinten, és mit szabad, és mit lehet tennünk ennek érdekében nézetük szerint, és milyen igények vannak arra, hogy egy de facto európai modellt hozhassunk létre. Mind a kettőkhez intézem a kérdést. Két évvel ezelőtt egy pénzügyi kerekesztalon az a javaslat született, hogy a nyugdíj rend, nyugdíjrendszer harmadik pillérével kapcsolatban legyen egyöntetű az európai megközelítés megközelítés. Aztán a második pillérrel is foglalkoztunk, ezekkel kapcsolatban van itt anyag az asztalom. És arra jutottunk, hogy egy olyan dolog valamit gyorsan véghez is lehet vinni, ez pedig az adó különbségek harmonizálása. Erről ugye ma már volt szó. Ha megvan a politikai akarat, és Beres asszony is ott volt, amikor 2007 végén egy kutatást indítottunk el. Tehát ez az, amit meg lehet tenni, de ez egy harmadik pillérbeli intézkedés lenne, vagyis azt jelenti, hogy ez a, az önkétes megtakarításokat vizsgálna. Jó lenne, hogyha előbb, jobban előre lehet látni, hogy hogyan is alakul majd az adópolitika eh, az Európai Unióban. Ami a második pillért illeti, itt eh, szerintem csak a hosszú távú célkitűzéseink lehetnek. Amit említette, nehéz eh, meghatározást találni a pillérekre. A második pillér általában foglalkoztatást jelent. A északon, az északi országokban a közép és kelet-európai országokban a második pillér a e, magányugdíjpénztárat jelenti, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában. A harmadik pillért nézzük, akkor e, ugye ezek az önkéntes magánpénztárak, vagy megtakarítások, ez is nagyon változó lehet. Néha e, ezek egyéni megtakarítások, néha vállalati megtakarítások, vagy ott van Magyarország például, ahol azzal foglalkoznak, vagy az a kérdés merült fel, hogy adómentes legyen-e az egyéni nyugdíjpénztárbeli megtakarítás. Szerintem a harmadik pillérben gyors változtatás, gyors harmonizáció elképzelhető a második pillérben. Hát talán majd a gyermekeink foglalkoznak ezzel, mi még ezt szerintem mi még ezzel ne foglalkozunk, nem realisztikus ez. Whitehouse úr? Már az Vannak első... a harmadik pillérben is különbségek. Az Egyesült Királyságban például az első pillérben 30% van, Svédországban 38%, hogyha ezt Ausztriával hasonlítjuk szóval akkor 80. Tehát hatalmas dolgok történnek az első pillérben is, és ezért az olyan országokban, mint például Írország, ahol mindig kicsi volt az első pillér, akkor a munkaerőnek a legnagyobb részét a magányugdíjpénztárak fették le. Tehát az összeurópai nyugdíj modell elég nehéz, hogyha a nyugdíjakat a különböző országban különböző módon adják. Hollandiában például eh, a eh, nyugdíja 90%-a az ellátás alapi, eh, az Egyesült Királyságban korábban az ellátás alapú, most, most pedig a járulék alapú felé mozdulnak el Kelet- és Közép-Európában és a járulék alapú. De tudom, hogy a, ö, ö, sokkal könnyebb lenne, hogyha a különböző országnak egységes nyugdíjrendszert lehetne bevezetni, és ilyen rendelkezésekre lenne szükség. Ahogy a kollégám is említette, ennek az akadálya az adózás, és a, a szabályozás és az ellenőrzés, a, a fizetőképességi szabályok különbözőek a különböző országokban, és ez is akadály. Köszönöm. Mondok én még egy akadályt Közép- és Kelet-Európában. Nagyon egyetértek kolléganőmmel, mert hogy közösek a tapasztalataink. Nagyon másképp érez a jobb és baloldal a politikai porondon a nyugdíjreformmal kapcsolatban. Nagyon egyszerű. A jobb oldalú pártokban azt mondják, hogy csak egyedi megtakarítások és a kiegészítők ö, nyugdíj csak önkéntesen, míg a baloldal azt mondja, hogy kell állami nyugdíj, kell ö, munkahelyi nyugdíjalap. Tehát nagyon súlyos vita folyik erről, nagyon fontos az ellátási alapú rész kell-e vagy sem, szerintünk kell, mert a társadalmi cél a fenntartató nyugdíjrendszer kell legyen. A járólék alapú rendszer pedig önmagában nem tudja fenntartani ezt. Reméljük tehát, hogy sikerül néhány célt meghatározni Európában az ellátású alapú rendszer, Hollandiában ezt finanszírozzák, tehát mindenképpen fel kell tartani az ellátás alapú rendszert, a tendenciák világosak. Az USA-ban, Nagy-Britanniában, hogy egyre inkább áttevődik a járulék alapú rendszerre a hangsúly. Mert ez a, a, a részvényesek és a nyugdíjalapok számára legkedvezőbb, nagyon erős, nagy hatalmú részvényesek azok, akik ezt a tendenciát erősítik, akik emögött állnak. Úgyhogy Európán áll, és lehetőség, hogy ezt a tendenciát megfordítsa. Elnök, köszönöm szépen. Látom a jelentkezők listáját magam előtt. Ole Schmidt, Diegold, Cille, Juan Cox, Thompson asszony, és aztán a végén én állok a sornak. Gox úrnak adom meg először a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Jaj, ő, a legtöbb előrejelzés egy demográfiai alapról ind, indul el, indul ki. Én közgazdás vagyok, és a rendszereknek a cseltőkészítés és elosztás rendszeri megreformálása az több tényezőtől függ. A termékenységtől például, és akkor itt 2050-ről beszélünk már, de az előrejelzések a termékenység, termelékenységről is beszél ez pedig a gazdaságnak a potenciális növekedési rátája. Nos, jelenleg a válságban, ha a 2020-as európai stratégia sikeres lenne, akkor a növekedési ráta az egy százalékos lesz. De hogyha sikeres ez a stratégia a tudás alapú növekedéssel, akkor há, a, stratégiával, akkor 3-4-es százalékos lesz az a növekedés. De a járulékokat, azokat a fizetésekre alapozzák. De az OECD-nek országaiban ezek a nevekedések a tagállamokban csak néhány százalékosak lesznek. Ezek a hosszú távú előrejelzések ilyen feltételek mellett az elosztási és a feltőkésítési finanszírozásokkal mi történik? az elosztási rend, rendszerek azok jobban ellenálltak a válságnak, mint a feltőkésítési rendszerek. És tulajdonképpen eh, a válsággal ezért tudtak megbirkózni, és ezt elismerik a kormányfők is Európában. Az Eurogrupnak az országaiban például, ahogy Számok úr is említette, láthattuk, hogy milyen eredményeket értek el. Tehát az elosztással történő rendszerek lehetővé tennék, hogy finanszírozzák a rendszereket. Um, um, egész rövid kérdés, vagy egész röviden válaszolok. Valójában az OECD-n belül nem teszünk hosszú távú előrejelzéseket öregedéssel kapcsolatban. Meghagyjuk az EU gazdasági és vagy EGSB-nek az EU részéről ezt a munkát de valóban a demográfiai változások negatívan is befolyásolhatják a gazdasági növekedést, ez 2060-ban nyilvánulhat meg meg. Nos, a tőkepiacok és az előregedés közötti kapcsolat nagyon érdekes. Ezt már többször vizsgálták, mi lesz az előregedés hatása a befektetések hozamaira. A megbízható tanulmányok szerint ezen hozamokra csak kevéssé negatív hatással lesz az előregedés, úgyhogy az OECD nem igazán tudja elfogadni azt, hogy egész egyszerűen a megtakarításaink semmivé válnak, és a befektetések nem lesznek alkalmasak arra, hogy a nyugdíjat finanszírozzák. Ezt mi nem hisszük, így nem hisszük, nem, reali, nem tartjuk realistának ezt az elképzelést. it is difficult for me to add something. Nehéz, ez. ezt hozzátennem bármit is, mert a legjobb megoldás szerintem egy három lábon álló rendszer, komplex rendszer, hogy nyugat-európai áramokban működik. A cseh köztársaságban is be kell vezetni a munkahelyi nyugdíjrendszert. Két javaslat van a, a parlament előtt, mindeket elutasították, ideológiai okoknál fogva elvetették. Tehát van észszerű alapja a reformnak, és aztán vannak más érdekek is a szakszervezetek szempontjából fontos volna megadni a lehetőséget az embereknek, hogy szabadabban dönthessenek a kiegészítő, az állami nyugdíj feletti szab, szab, kiegészítő nyugdíjakról, mert, a, mert a, az állami nyugdíjak a, szolidaritási, a társadalmi szolidaritás okainál fogva valószínűleg csak csökkenő kifizetéseket tud biztosítani majd a jövőben. Nehéz lesz persze megnézni, vagy meg jósolni, hogy 2050-ben például lehet, hogy csak négy meg három napot dolgoznak egy munkahéten. Korábban hat, év, hat napot dolgoztunk egy héten. Lehet, hogy három-négy napot dolgozunk majd csak a magasabb termelékenység miatt. Remélem, hogy ez lesz a jövő társadalma. És akkor másképp kell majd felosztani a pénzt az aktív és a, a nem aktív lakosság csoport között, másképp, mint most. Tehát nem csak a, a bérekből való befizetésekkel kell majd feltölteni a nyugdíjalapokat, hanem lehet, hogy egy, egyéb adókat is ki kell majd vetni. Ezek gazdasági és politikai kérdések lesznek majd. Very, very brief. Egész röviden. Szerintem a kérdést már nagyjából megválaszolták, de mégis mondanék valamit. a prezentációban mutattam, hogy a termelékenység növekedése nagyon fontos lesz, hiszen a aktív lakosság száma csökken majd. A kormányok szempontjából ez nagyon fontos lesz, illetve nagyon lényeges lenne, főleg Kelet- és Közép-Európában, hogy a kutatásba fektessenek be, ugyanis az utóbbi időben gyakorlatilag összeomlott a kutatás, nem igazán fektettek be ebbe a szférába, nem egyszerű ez, hiszen nagyon komoly állami befektetések kellenének, kellenének ehhez. Más országokkal is együtt kéne dolgozni, koordinálni kéne. Azt gondolom, hogy évekbe telik, míg a kormányok föltámasztják majd a kutatást ebben a régióban, így lehet elérni azt, hogy a termelékenység nőjön. Nyilván más régiókban is gondot jelenthet ez, néha a kormányok fektetnek be leginkább a, befekt, a kutatásban máshol cégek vagy magánbefektetők, de az biztos, hogy hosszú távon mindenképp, hogy ez kell legyen az egyik prioritás, hogy a termelékenység növekedjen, így lehet csak föntartható a nyugdíjrendszer. Következő Tomzan asszony és Ole Schmidt. Kérem, hogy mindenki röviden tegye fel a kérdéseket, mert nem lesz idő. Very much, uh, to the Köszönöm szépen. Megköszönöm a szakértők előadásaid. Majd volt egy másik panel is itt, a generációk közötti különbségekről beszéltünk, most pedig a régi és új tagállamok közötti különbségekről. Én egyébként az imént még egy női jogi, női jogi bizottsági meghallgatásom voltam, és, és örültem volna, hogyha nemi alapú bontás is lenne itt a statisztikákban, tehát nemi bontás is, a megtakarításoknál pontosan hogy alakul nemekre lebontva a helyzet? A nők helyzete nyugdíj szempontjából sokkal rosszabb, mint a férfiak, és rosszabb, mint a, mint a, mint a foglalkoztatásnál. A nők Dániában gyakorlatilag a nők Dániában gyakorlatilag csak 50%-át kapják a férfiak nyugdíjának, és 2025-ben az Európai Unió lakosságának 80 85 évesnél idősebb lesz, és nagyon sokan az idősek közül szegények lesznek. Ezzel a problémával hogy küzdjük meg? Ole Schmidt szó. Köszönöm, elnök úr. 15 évvel ezelőtt, amikor Svédországban parlamenti képviselő voltam, teljesen átalakítottuk a nyugdíjrendszert. Egy úgynevezett prémium rendszer a felosztó kirúvó rendszerről tovább lépve. Nagyon jól működött ez. Akkor csak Csillében és Svédországban működött ez a rendszer. Az OECD anyagából kiderül, hogy az automatikus kifizetési kiigazítást kapcsán Önök kritizálják ezt a rendszert, ahol összekapcsoljuk a nyugdíjakat a gazdaság egészével. Amikor lemennek az átlagbérek, az is kapcsolódik a nyugdíjakhoz. Látom, hogy az OECD azt állítja, szerintük ez nem áll majd be Svédországban. Hát megtörtént. Nagy vita is volt ebből, és kiigazításra is sor került. De a többi rendszerben, ha ez, azt mondják, hogy ez nem jó rendszer, akkor mi lesz a jó rendszer? Magasabb adók alapján működő, vagy kisebb jóléti kifizetéseket biztosító rendszer? Mert hogy ezek az alternatívák, más nincs. Erről szeretném a kérdést. Az OECD képviselőhez, White House-hoz intézem, mert ahogy én olvasom az anyagokat, az OECD bírálja ezt a nyugdíjrendszert, modellt, ahol kiigazítások történnek, és ez engem meglep. I'll answer both questions. Um... Mindkét kérdésre választ adok. A számok a számítógépemen van, de meg tudom mondani a nőkre és a férfiak külön a jövedelem forrásokat. Van egy nagy fontos projekt a nőkkel és a nyugdíjasokkal, nyugdíjal kapcsolatban. Három dokumentum foglalkozik a nők nyugdíjogosoltságával, aztán a gyerekekkel is, aztán az özvegyi nyugdíj a, a házasoknak, aztán a 85 éves özvegyeknek, akik még sokáig élnek. Tehát egy egész szakpolitikai jelentést fogunk kiadni 2011 közepén, akkor fejezzük csak be a munkát. De már nagyon sok munkát elvégeztünk, és ez nagyon fontos válaszokat ad az aggájainkra. A svédássággal kapcsolatban nem kritikát akartam megfogalmazni a különböző mechanizmusokról, azt mondtam csak, hogy a politikai problémák miatt egy kicsit át kell gondolni ezeket, ugyan Svédországban és Németországban is ö, hasonló ö, fenntarthatósági kiigazotásokra van szükség a nyugdíjrendszerben. Svédországban egy ö, konkrét kérdés az, hogy a fizetőképességet a rendszernek úgy mérik meg, ahogy a, az, az eszközöknek, a, a tartalék alapnak, eszközeinek a piaci értékét mérik, mérik meg. Ez részben finanszírozott hogyha összehasonlítom a svéd és a kanadai rendszert, amely hasonló ö, automatikus kiegyenlítési rendszer, tulajdonképpen amort amortizálták a költségeket egy 50 éves horizontban. Ugyanakkor Svédországban a szabályok nagyon, nagyon szigorúak voltak, tehát hogy a haszonnak le kell menni, hogyha a következő évben, hogyha a, a piaci értékek ezt szükségesítették. Tehát én annyit akartam mondani, hogy ezek a mechanizmusok nem működtek, és a svéd szabályok eléggé merevek voltak, a csökkentést azt elosztották egy időre, akár csak Németországban. Tehát azért mondtam, hogy ezeket át kell gondolni, mert nem volt meg a szükséges automatizmus. Utolsó kettő, Gigold és Robert Szíle képviselők. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném elmondani, hogy az a benyomásom alakult ki, hogy komolyan nem gondolkodtunk el azon, hogy a válságból mit tanulhatunk, milyen következtetéseket tehetünk a, a rendszerekre nézve az OECD képviselőjétől legalábbis erre nem kaptam választ. Ez azt jelenti, hogy a monetáris rendszerek, tehát a tőkepiacok monetáris rendszere egyszerűen semmivé válik? A kormányok erősen, élesen léptek fel, ez nem mindig volt egyébként hatásos, ez kerülhet el ezt a, ezt a katasztrófát. Kérdezem, hogy a válság tanúságait hogyan fogalmazzuk meg a ö, nyugdíjrendszerek átgondolásában. Az ex post adatok alapján tudjuk, hogy az alapok ö, hozama hogyan csökkent, de úgy tűnik, hogy ebben a megközelítésben a rendszer alapú kockázat nem szerepel. ez nehéz számosítani, de jó lenne, hogyha rendszer alapú elgondolásaik is lennének, tehát hogy a válság tanulságaiból, illetve tudván, hogy a pénzügyi rendszer össze is tud omlani, hogyan kell átgondolni a nyugdíjrendszert, és itt utaltak az imént a kelet-európai esetre. A kérdésem kapcsolódik az új politikai dilemmához, amely abban ragadható meg, a, a válságban vetődött fel, és a közép-kelet-európai országok kelet, kormányai kellett, hogy szembenézzenek ezzel a dilemmával. Tudnilik, abban a helyzetben találtuk magunkat, hogy a befektetések, a nyugdíjalapokba való befektetések magasabbak a gazdag országokban, mint a szegényebb országokban. És a közép európai országok esetében romlott a helyzet a gazdagabb országok javására. Szlovákiában, Szlová- Szlovéniában, Csehországban volt érzékelhető ez a jelenség, és a kormányzatok döntései a nyugdíjalapok finanszírozásában nem igen válaszoltak erre a kihívásra. Tudható ugyanakkor, Például a svéd skandináv befektetők tartották részben fent a balti államok nyugdíjrendszereit, ezt euróban kellett leszámolt, elszámoltatni, és nem a helyi valutában. Így a második pillér kellett, hogy megmentse az első pillér rendszerét, mert annak kisebb a bevétele a csökkenő bérek miatt és nagyon sokan, ugye munkanélküliek is lettek. Mindez azt jelenti, hogy az államháztartások ki, ki kell fizessék az adósságot a svéd, illetve a skandináv befektetők felé, méghozzá euróban, és ott nem történik az meg az a kiigazítás, amiről White House úr beszélt. Talán ön válaszolna mind a két új tagállambeli érintő kérdésre? Köszönöm. Először a általánosságban a gazdasági válság és a, a nyugdíjalapok. A nyugdíjalapok általában távol tartották magukat a, a mérgező banki termékektől talán 3 százalék volt csak e, tehát távol tartották magukat, inkább értékpapírokban, kötvényekben és ingatlanba fektettek be. E, persze az ingatlanpiac is azért elég rosszul járt tavaly, de minden esetre a rendszerbeli pénzügyi kockázatoktól távol tartották e, magukat. Amikor a kamatok a különböző eszközök esetében nagyon rosszul viselkednek, akkor ennek a, a, a állátás jogú alapú nyugdíjrendszerekre érdekes hatásai vannak. De általánosságban a nyugdíjalapok mint mondtam, távol tartották magukat a pénzügyi piacoknak azon részétől, amelyek a válságot okozták. Szavet úr. Uh, consideration uh, El kell ezeken a kérdéseken gondolkodni, de van egy olyan adat, ami a nyugdíj rendszerek alakulásának szempontjából nagyon fontos, ez pedig a gazdasági növekedés. Nagyon nehéz az átlagos globális gazdasági növekedési adatnál nagyobbat elérni. Ez behatárolja a nyugdíjrendszerek alakulását is. Tehát ez az egyetlen benchmarkunk, ezen túl már csak a ö, nyugdíjrendszer költségét nevezhetjük meg. Kérdés, hogy melyik a jobb, hogyha ö, melyik a jobb a ö, állami nyugdíj, vagy a, a, vagy a ö, ja, ellátási alapú rendszer. A lényeg az, hogy a szegénység ellen harcoljunk, és ne felejt, felejtsük el azt, hogy a férfiak és nők esetében nagyon nagy az eltérés nyugdíjügyben. Az Európa Tanács ezt vizsgálja most. Svájc van. például meg lehet osztani, vagy fel lehet osztani a férfi és női házastársak között a nyugdíj jogosultságot. Tehát a világ minden részén eltérőek a nyugdíjrendszerek. nagyon túlságosan sok az Európai Unión belül a különbség, nehéz ezért egy harmonizált nyugdíjrendszert kialakítani, de egy minimum szintet mindenképpen meg kéne állapítani, egy minimum, szint, minimum normát, mégis felismerül a kérdés, hogy mit jelent a szociális adekvátság. Csorasszony, csak röviden. Ha megvizsgáljuk a második pillért önmagában, a mi térségünkben láthatóvá válik, hogy az eszközök elkihelyezését is nagyon pontos szabályok írják le. A legtöbb befektetést az országon belül helyezik el, ennek megvan a haszna, különösen a válság idején, mert a helyi piacok egy kicsit több eszközzel bírtak, mint a leginkább sújtottak, és azért is, mert most általában az eszközök aránya alacsonyabb, és lehet, hogy magasabb szintekre lehet a határokat meghúzni majd. Az, hogy európai minimum standard kerülne bevezetésre, az hasznos volna, szerintem, és segítené a mobilitás érvényesülését, amely Európán belül is korlátozott jelenleg. Azt nem igen. Tehát ez egyfajta a nyugdíjrendszerekhez kapcsolódó korlát jelenleg, ami pedig a, a terméktípusokat illeti, amelyet az ellátási alapú vagy a járulék alapú rendszer kínálhat. Szerintem nem helyén való, hogy csak az egyik alternatívát erőltetjük. A kettő kombinációja volna megfelelőbb, különösen a szociális biztonsági háló fenntartása szempontjából, meg, meg, meg a minimum szintek fenntartása szempontjából is. Nem szeretnék most résztekről beszélni, de a több pilléres rendszer másképp, érté, másképp, másképp értelmezik. A világban például három vagy öt pilléres rendszer opcióját vázolta fel a Genszi Szövetség a negyedik pillér lehetőségét, tehát különféle alternatívák alapján értelmezhető a több lábon álló rendszer. Nyugat-Európában is más és más jelent a pillér, az egyéb pillérek fogalma, és más és más szabályozás struktúra érvényesül. Elnök, köszönöm szépen, a meghallgatás végére értünk. Szeretném megköszönni a résztvevők kérdéseit és érdeklődését, különösen köszönöm előadóinknak, a munkát. Nagyon sok nyitott kérdés maradt, ám mindenképpen kaptunk gondolkodni való, útravalót, úgyhogy a munkánkat, a szakbizottsági munkát nagyban segítették ezek az előadások, és remélem, hogy fenntartjuk a kapcsolatot önökkel. Hétfőn lesz a következő ülésünk délután négykor.